Kedves kollégák, felkérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. A napi rendünkben számos, illetve számtalan pont szerepel, és szeretnék emlékeztetni önöket arra is, hogy a mai délután az Európai Bizottsággal együttesen ülésezünk, és ez egy közös ülés lesz az ECON szakbizottsággal együttesen, és ennek a keretében kérdés felette lesz lehetőség. Sajnos nem leszek jelen a mai délután során, és ezért felkérem Galer úrt, hogy elnököljön helyetem Gualtieri úrral együttessen. Kedves kollégák, megnyitom az ülésünket, és egyből szeretném tudatni önökkel azokat a döntéseket, amelyeket a koordinátorok ülésén hoztunk meg. Mindenek előtt úgy döntöttünk, hogy nem készítünk saját véleményt for a Castile Constitution deciding the Employment Committee and Repealing Decision. Committee and Repealing Decision. Implementation of the European Progress Microfinance Facility 2013. Nous avons úgy döntöttünk, hogy kiosztjuk a jelentéseket, Financing for Development, a fejlesztési fejlesztés, Sál Görenc úr kapja meg az ALDE részéről. Egy véleményt készítünk a foglalkoztatása a fiataloknak saját kezdeményezés tekintetében erről fogunk majd jelentést, illetve készíteni az ALDE tekintetében az 53 plusz szabálynak megfelelően, és jó magam fogom ezt a jelentést elkészíteni. Ami a reggi szakbizottsági vélemény elkészítését a beruházási alap tekintetében, illetve a gazdasági guidelines -ok, irányvonalak tekintetében. Ez egy olyan téma, amelyel majd a néppárt fog jelentkezni, és majd megmondják a néppárt részéről, hogy a következő napokban ö, tudják azt meg, hogy ki lesz a jelentéstevő. Február 11-ére térnék most vissza a szeminárium szervezés kapcsán. Március 31-én lesz majd egy ö, szellemi laboratórium, szellemi műhely munka, és ennek keretében kérem azt, hogy majd mondják el, hogy kiki fog hozzászólni a különböző frakciók részéről, a csoportok, illetve a frakciók részéről e témában. Ami az ukrajnai missziónkat illeti, ugye erre majd március 17 és 18-án kerül sor, a három tagja lesz ennek a csoportnak, a néppárt részéről ketten lesznek az SND-től, és egyen leszek, egy ember lesz, vesz majd részt az ALDE részéről. Átérek a meghallgatások kérdésére. Ami a közös meghallgatásokat illeti, ezeken felül, mert ezekről már döntöttünk. Ugye volt egy bács, mármint költségvetés és szede meghallgatás január 21-én a védelmi politikával kapcsolatosan, és ezen felül volt egy közös budget econ meghallgatás is a stratégiai alappal, fedezési alappal kapcsolatosan, és lesz ugye egy meghallgatás, amelyre majd március másodikán, hétfőn kerül sor, és lesz egy további meghallgatás a saját források és ellenőrzés témájában május 5-én. A többi meghallgatása pedig a 2015-ös év során kerül sor. Többek között lesz egy olyan meghallgatás, amely a kifizetési ciklusokról fog szólni, illetve azok viszonyára az európai költségvetéshez. Az előfinanszírozások kérdéséről is szó lesz. Azt fogjuk megvizsgálni, hogy az egész láncolat, a kifizetéseknek a láncolata hogyan működik, milyen eljárások jellemzik. Ennek az időpontját majd később fogjuk rögzíteni. Ami pedig az Unió és a KKV-knek a kapcsolatát illeti, át kell, hogy tekintsük a jelenlegi helyzetet, nézzük, vizsgáljuk meg azt, hogy a 2014-15-ös előirányzatoknak a felhasználása hogyan történik, de figyelembe véve azt, hogy mennyire terhelt a naptárunk, 2016 elején kerül majd sor erre a meghallgatásra. Ami a koordinátorő üléseknek a menetrendét illeti a 2015-ös év első fél évére. Nos, ez a menetrend ez jóváhagyásra került, csak úgy, mint azok a jó menetrendek, amelyek a 2016-os költségvetésnek az előkészítését és jóváhagyását illeti. A 2016-os év tekintetében a koordinátorok jóváhagyták azt a menetrendet, amelyet a jelentés tevő javasolt, itt Hozé Fernández javaslatára gondolok, ami pedig a több éves pénzügyi keretnek a felülvizsgálatát illeti 2014-2020-ig terjedően, megalapodtunk abban, hogy hogy a eszközrendszernek a jóvágyásával fogunk kérni, report on the consent, és a politikai üzenet majd akkor fog megfogalmazódni, amikor a módosító költségvetési indítványt meg fogjuk vizsgálni, az egyes számú költségvetési módosítása gondolunk az egyes számú dabra. Ami pedig a beruházási programot illeti, a menetrendet itt is a koordinátorok jóvá hagyták, a különböző üléseknek az időpontját, ezt a menetrendet pedig közösen állapítottuk meg az ECON szakbizottsággal. Nagyon-nagyon intenzív munkát jelent, és nagyon nagy követelményeket támaszt elénk ez a menetrend. Ezen felül egy átok szakbizottság is feláll a koordinátok részéről azért, hogy megvizsgáljuk a kifizetetlen számláknak a rendezését. Az átok csoportban részt vesz a az a 2014-es és 15-ös, 15-ös és 16-os költségvetési felelős, illetve előterjesztő, javaslattevő, és az elnök személye is, azaz jó magam is részt vesz majd ebben a munkálatban. Február 23-ának a témáját ugye megvizsgáltuk az Európai Szemeszter keretében, illetve az elnöki szemeszter keretében jártunk el február 23-án az ECON és a foglalkoztatás és bizottság elnökei is részt vettek ebben a munkában. Az európai szemeszter hetének az értékelését, ki ki tudja, hogy hogyan véli, vélekedik arról, és az európai parlamenti képviselőkön a nemzeti parlamentek képviselői is jelen voltak ezen az üléseken. Úgy gondolom, hogy még nagyon-nagyon nagy a lehetőség arra, hogy tovább javítsuk ezen üléseknek, találkozóknak a minőségét. Ami pedig a mini üléseket illeti, plenáris üléseket illeti, ezeket is megvitattuk, azt tartjuk kívánatosnak, hogy a mini plenáris, tehát a brüsszeli plenárisokon is továbbra is legyenek szavazások, mert hogy vannak olyan ügyek, amelyekben a szavazás halaszthatatlan, éppen ezért, hogyha operatív módon kívánunk fellépni, akkor erre szükség van. Éppen ezért kértük a koordinátorokat, hogy ki ki a saját frakciójában lépjen fel, és gyakoroljon nyomást azért, hogy ezek a mini plenáris ülések megmaradjanak itt Brüsszelben, mert hogyha e, ezek nem működnének, akkor időt veszítenénk, és az uniót ismételten azzal vádolnák, hogy túlságosan tehetetlen. Ezek azok az információs pontok, amelyeket meg akartam osztani önökkel most még az ülés elején. Ki-ki megkapta a február 5-e ülésnek a jegyzőkönyvét, vannak-e észrevételek? Nincsenek, tüktázom, akkor ezt a jegyzőkönyvet most jóvá is hagytuk. Nous en venons au point 4 a négyes napirendi pont alapján és az 59-es eljárási szabályra utalnék, tehát ezzel kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy a teljes jogalkotási tervezet felett szavaz a parlament amely a jogalkotási eszköznek a jóvágyása vonatkozik, és ennek a keretében vagy jóvá hagyjuk, vagy pedig elvetjük a módosítóknak a keretében. Március 11-e a határidő. A 95 per 1-es eljárási szabály azt irányozza elő, hogy a bizottságon belül előterjesztett módosítók csak akkor fogadhatóak el, hogyha a sorrendet változtatják meg a jelentéstevő által javasoltakban. Itt most arról van szó, hogy a rendelet hogyan kerüljön módosításra, és Tomák asszonynak adom meg a szót, aki a jelentéstevő, mégpedig a támogatásról szólóan. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban mi vagyunk a jelentéstevők Olbricht úrral együtt, de ő sajnos nem tud most itt lenni de teljes mértékben egyetértünk. Csak röviden emlékeztetnék a kontextusra. Miután későn került elfogadva, elfogadásra a több éves pénzügyi keret és az ehhez tartozó jogi aktusok, nagyon sok olyan program van, amit 2014-ben nem tudtunk elfogadni, és nem voltak kellően kifejlett stádiumba, hogy a a 13-as cikkben szereplő halasztást megvalósíthattuk volna. Tehát módosítani kellett a kötelezettségvállalási összegeket, ha nem akartuk ezeket az előirányzatokat elveszíteni. Tehát a éves pénzügyi keret 19-es pontja érdekében kellett lépnünk, hogy a a 14-ben fel nem használt összegeket a 14-es évre át tudjuk vinni. Tehát itt egy kis különbség van, a 13-as cikk értelmében halasztott összegek, vagy pedig a, amihez nem kell a több éves keret, mert a kötelezettségválasztások azok a rugalmasságnak köszönhetően 2015-re úgy kerülnek, hogy bekerülnek a pénzügyi szabályzatba, és az átcsoportosított, átvitt összegek, mert nem kerültek felhasználásra, és ebben az esetben viszont módosítást kell kérnünk a, a vers pénzügyi keretre. Tehát még egyszer mondanám, hogy ez egy technikai művelet, nem arról van szó, hogy magát a ö, félidős keretet vizsgálnánk felül, vagy a választás utáni ö, helyzetet. Azért mondanék néhány elemet. Ez a felülvizsgálat valamennyi alapot érinti, a FEDERT, az FSZ-et, a kohézióst, a tengerészeti és halászati, a bevándorlás és menedékjogit, a belbiztonsági alapokat, fiatalok foglalkoztatási alapját és az FAD-t. Ezek mind érintettek, és tudni kell, hogy minden tagállam egyformán érintett. Nincs olyan tagállam, amelyet nem érintene ez a technikai felülvizsgálat, és ez körülbelül 50%-ot képvisel összegszerűen, tehát azért mégiscsak egy fontos nagy összegről van szó. Még van néhány dolog, amiről szeretném támogatni önöket. A legutóbbi találkozásunk óta a tanács állást foglalt, és az egyhangúság megvolt a felülvizsgálathoz. A február 17-i ECOFI megadta az elvi hozzájárulását, és két nyilatkozat volt a bizottság részéről, és egy öt tagállami nyilatkozat, ami az állásfoglalást kíséri. Ez fogja önöket érdekelni, szerintem. Ez pedig a bizottság nyilatkozata, hogy minden rugalmassági eszközt használjunk fel, többek közt a globális marzsot, ami lehetővé teszi, hogy a fel nem használt összegeket 2000 17-ig használjuk, valamint a bizottsági nyilatkozat, hogy jóvá hagyják a még hátralévő programokat az év vége előtt és a 2014-20-as programbeiktatás történjen meg. Öt tagállam Spanyolország, Horvátország, Görögország, Olaszország kétkednek abban, hogy a tagállamok ezt az elkövetkezendő három évben meg tudják csinálni, és azt kérik, hogy a bizottság módosítsa azt a pontot, amely ezt szabályozza, abban az esetben, hogyha ilyen nehézségek adódnának. Tehát ez lehetővé tenné még, hogy gyorsabban lépjünk, mint azban az ütemtervben, amit elénk beterjesztettek, de a bizottság és a, regi, és, a, és a parlamenti irányítás miatt azt javasoltuk, egyenlőre tartsuk az ütemtervet úgy, ahogy ez szerepel, tehát a költségvetési szakbizottságét, amennyiben ezzel egyetért a bizottság. Köszönöm. Elnök, köszönöm Tomá asszony. Szeretném javulni, hogy március 11-e a módosítók benyújtásának határideje, bár elvileg itt nincsen módosító. Továbbá április 1-én el kell döntenünk a módosítókat, és azokról szavaznunk kell, ha lesznek, és plenárison pedig egy mini plenárison kerülhetne elfogadásra, éppen hogy ne veszítsünk időt. Van-e észrevétel és kikért szót? Senki. Akkor már is eh, foglalkozunk az ötös eh, ponttal, a globalizációs igazgatási alap eh, kérdéséhez adom meg a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, ez egy olyan javaslat, amelyet véleményünk szerint támogatnunk kellene. A görög kormányzat kezdeményezés és az Európai Biz bizottság kezdeményezése. Elnézést. Egy másodpercet kérnék szépen Krisztóf szútól. Öni a szó. Köszönöm, elnök úr. Jelentkeztem, de valahogy optikailag nem látszott. Az előbb hallott jelentésért köszönetet mondok, nagyon részletes volt, azonban mégis lenne egy kérdésem, és pedig eh, itt a eszközök eh, átcsoportosításáról lenne szó. Ezzel elég intenzíven foglalkoztunk, vannak kifizetetlen számláink, nagyon sokral, és Hogyha most egyszerűen átmegyünk a napi rendünkre, és olyan forrásokat csoportosítunk át, amelyeket nem költöttek el, tehát főleg a kötelezettségvállalásoknál, akkor szerintem az év végén egy sokkal nagyobb problémánk lesz a kivizetetlen számlákkal. És éppen ezért úgy gondolom, hogy itt egyszerűen ne térjünk át a napirendre, mint hogyha nem lett volna semmi, mint hogyha ez egy technikai dolog lenne, hanem el kell gondolkozunk azon, hogy milyen kihatása van a kifizetetlen számláknak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kölmel úr. Lesz alkalmunk majd ezzel foglalkozni, mert hogy lesz egy külön munkacsoport a kifizetésekkel kapcsolatosan, és ennek a keretében majd az Európai Bizottság áll, majd már tudjuk tekinteni a rendezését ezen kérdéseknek, és azt is, hogy a láncolata az egész műveleteknek hogyan történik a az Európai Bizottságnál. Tomá asszony, nem igazán válaszsal szeretnék szolgálni, csak mégis reagálni szeretnék arra, ami most elhangzott, és amelynek a gondolatmenetével egyet tudok érteni. Az Európai Bizottság most ott tart, hogy nem tudja azt, hogy a kifizetéseknek milyen ütemezése lesz, mert hogy nincs előre rögzített menetrendje a kötelezettségvállalásoknak. És továbbá, valóban az idei év tekintetében és a következő két-három év esetében arról lesz szó, hogy tulajdonképpen a kifizetéseknek a tere megkönnyül, viszont ott lesz az a kockázat, és majd erre még vissza fogunk térni a későbbiek során, viszont ott lesz az a kockázat, hogy tulajdonképpen szűk lesz a keresztmetszet majd 17-ben és 2018-ban, tehát akkor a nyomás még nagyobb lesz, mint amit ismertünk eddig. Elnök, a legjobb módszer arra, hogy a kifizetéseket, a kötetek vállal vállalási sok között akkora űrt tátongjon, az, hogy 2014-hez méltóan ugyanúgy kitoljuk a kötelezettségvállalásokat, tehát ez teheti lehetővé, hogy a kötelezettségvállalások és a kifizetések közötti eltérést, hiányt, illetve űrt orvosolni tudjuk. Viszont ennek a veszélye az, hogy akkor, amikor majd a végső fázisban a kifizetések sor kerül, akkor túlságosan nagy lesz a terv. Ezért kell majd egy teljes világos, teljesen világos áttekintetőséget kapnunk a különböző pénzügyi áramlásokról, a cash flow-król. Szóval ezért döntött úgy a tanács, hogy felgyorsítja a folyamatot, tehát lehet, hogy egy további dabra lesz szükségünk azért, hogy ezt kezelni tudjuk. Ami a politikai üzeneteket illeti, az is egyértelmű, hogy a hány az dabban? Az egyes, nem, a kettes dabban. A kettes dabban minden lehetősége meg lesz önöknek arra, hogy a politikai üzeneteket megfogalmazzák és eljutassák. Krisztofur, most már igazán öné a szó. Köszönöm szépen. a görög kormány és az Európai Bizottság között van egy megállapodás, és szerintem ezt támogathatjuk. Miért? Görögországban óriási válság van. És természetesen a fogyasztók is szenvednek. Ez alatt 908 személy a média területéről elmentek az attikai kormányzatról, tehát eh, igazából Atén és környékéről ezek az emberek panaszkodtak, hogy igazából eh, a hirdetések nem jönnek. Tehát eh, visszaestek, és a korábbi szint, a 2007-es szinthez képest 30%-ra csökkentek. Tehát 2007-ben növekedtek a reklámbevételek, és nem biztos, hogy ez jó volt, akkor a fogyasztást erősítették is, de most az a helyzet, hogy a kereskedelmi mérleg is negatív módon fejlődött. Tehát Görögország igazából már nem tudta fedezni szükségleteit, és nem tudott pozitív eredményt felmutatni a kereskedelmi mérlegében. Ez pedig azt jelenti, hogy nem tudunk így a globalizációhoz alkalmazkodni. 2008-ban már az volt, hogy a rádió és televízió területén már nagyon sokan elvesztették munkájukat, támogatni kell őket, 5 millió euróra lenne szükség. Tehát mindenképpen támogatni kell ezeket az embereket, és lehetővé kell tenniük, hogy ismét munkahelyet találjanak, és ez a kiadások 60%-át jelentené. Az Európai Unió részéről a fennmaradó 40-et a görög állam venni át. Szerintem ez egy olyan keretfeltétel, amelyel a globalizációban is valahol életben tudnánk maradni. Tehát mindenképpen szükség lenne a görög gazdaság támogatására is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Krisztus úr. Ki kíván hozzászólni? Senki. Akkor adjuk meg a szót Krisztofor úrnak, azért, hogy az Európai Globális Alkalmazás Alap igénybevételéről a átikát tekintetben beszéljen. Köszönöm. Köszönöm a globalizációs alap kérdésével volt egy kérés a hatóságok, a görög hatóságok, kérték, hogy 705 szemét, akit az atikai térségben elbocsájtottak. Utána, miután ez megvizsgálásra került, a bizottság akkor úgy ítélte meg, hogy az összes feltétel megvan ahhoz, hogy az igazodási alapot, globalizációs alapot fel lehessen használni, és 705 személy esetében és 46 vállalatot érintett még ez. 60%-át a kiadásoknak átvállalták, és 40%-ot pedig a görög államnak kellett fedeznie. A cél az az, hogy nehéz körülmények között ugyan, de ezeket a az embereket mind visszavezessük a munkaerőpiacon, és ott jussanak álláshoz. Úgy gondoljuk, hogy ami leginkább igazolja ezt a kérdést, az az a kapcsolat, ami fennáll, hogy miért veszítették el ezek az emberek a munkájukat, és hogy a globalizációval ez hogyan függ össze. Görögországban 30% fölötti a munkanélküliség, visszaesés van, recesszió, több mint 30% az embereknek 2008 óta a szegénységi küszöb alatt élnek, és különböző intézkedések történtek, hogy a fogyasztást visszafogjuk, olyannyira, hogy a görögök most nagyon nehezen tudják beszerezni az alapvető szükségleteikhez kellő eszközöket is, és nem beszélve a nem létfontosságú kiadásokról. A ö, kiadóházaknál, különböző kiadásokban is nyilvánvalóan a, visz, a, csökkentek a kiadások is, a kiadványok száma, illetve a reklám költségeket is visszafogták, tehát így nincsen bevétel ennek az ágazatnak. A görögországi vállalásokat megvizsgálásra kerültek, a diszkriminációmentességet, a az egyéb jogi követelmények is megvizsgálásra kerültek. A benemavatkozás egy más alapok vonatkozásában. Tehát ezek a, végül az volt, hogy minden feltétel megvan, és Görögországnak a kérelme teljes mértékben elfogadható, Úgyhogy úgy gondolom, hogy el kell, hogy kérjük ezt a kérelmet. Elnök, ki szeretne hozzászólni Krisztus úr jelentéséhez? Akkor a következő téma a globalizációs alkalmazkodási alap és a Lufthansa Technics ügye. Az ír ország mutatta be szeptember 19-én 2014-ben a Lufthansa technics kapcsolódó aktát. Ez több mint 4 millió 250 ezer euró, azaz 250 millió az alaphozzájárulása 250 dolgozóról van szó, akik ez támogatást fognak kapni az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból. A dolgozók nem haladja meg az 500 főt, amit javasol a alap. Ennek ellenére Írország kivételes körülményekre hivatkozva kéri e, ezt a lehetőséget, mert ez a helyi piacot nagyon negatívan érinti, és a helyi gazdaságot. A hatóságok már megpróbáltak ezen személyeknek szolgáltatást nyújtani, akik e, ilyen értelemben a bizottság megállapította, hogy a feltételek fennállnak ahhoz, hogy a globalizációs alap felhasználható legyen, és úgy gondolom, hogy támogatni kellene ezt a kérelmet, hogy visszavezethetőek legyenek ezek a személyek a munkaerőpiacra. Ne felejtsük el, ezek az emberek az az időszakban légitársaságoknak végzett karbantartás, ami egyre inkább delokalizálásra került harmadik országokba a módosítókat március 15-ig lehet bejelenteni, a szavazás pedig a Költségvetési Bizottságban lesz március 23-án. Elnök, kére valaki szót? Igen, Döpré úr. Csak egy kérdésem lenne, információs jellegű. Ha jól értettem, amit Negreszk úr mondott, itt egy derogáció van az 500 fő, mert ugye 500, több mint 500 főt foglalkoztató vállalat kell ahhoz, hogy az Európai Gazdálkodási Alkalmazási Alap felhasználható legyen. Ez a derogáció, ez gyakori-e, vagy ez az első? Ezt csak információs célból kérdezem, nem kritizálni akarok. Szeretném tudni, hogy volt-e már hasonló, vagy sok-e van-e ilyen típusú, vagy ez egy e, első eset. Köszönöm. Bizottság tud-e válaszolni a kérdésre, kérdezi az elnök. Paradi úr. Igen, első alkalommal idén, nagyon ritka, de voltak már precedensek az előző években. Íme a válasz, mondja az elnök. Ez azért mégiscsak egy kérdés, Mi, miért éppen 500? Tudom, Negreszkor Valóban a jelentésben hangsúlyoztuk, hogy ez ilyen esetek nem szabad, hogy túl gyakran megtörténjenek, és azt is javasoltuk a bizottságnak, hogy vegye figyelembe, hogy nagyon szigorú szabályokat kell felállítani az ilyen kivételekre vonatkozóan. Elnök, köszönöm, van-e további kérdés? Nincs, akkor pedig következik a szavazás. Jelzem, hogy a szavazások az átvitelről elektronikus úton fognak megtörténni, úgyhogy kérem, hogy a szavazókártyájukat tegyék be, és hagyják egészen a szavazás végéig a szavazógépekben. Oui, je vous en prie. Igen, tessék. Én csak azt szerettem volna megkérni, hogy a 10 óra 30-at meg tudnánk-e várni, mert akkorra volt időzítve a szavazás, és akkor a kollégákat meg kellene várni, mert vannak kollégák, akik más szakbizottságban vannak, viszont szavazni ők is szeretnének jönni. Elnök, jó, rendben, hát végül is nincsen gond, mert 10 óra 20-29 van, ki tudjuk várni. Nous allons d'abord nous prononcer sur euh, les orientations du budget 2016. Először a hármas euh, rész a 2016-os euh, költségvetéssel kapcsolatos orientációkról fogunk beszélni. Fernández úr a jelentés készítője. Esetleg 10 óra 30-ig elmondhatná azokat az alapelveket, amelyek a jelentés készítésében vezették őt. Et vous avez deux minutes pour faire cela, monsieur Fernandez. Két percben van erre lehetősége. Nem, négy percben. Monsieur Fernandez, vous avez la parole. Fernandez, ön a szó. Még a szavazás előtt esetleg emlékeztethet arra, hogy mi is van mindebben. Köszönöm szépen, elnök úr! Minden frakciónak köszönetet szeretnék mondani a módosítókért. Köszönet valamennyi frakciónak az együttműködésért. És most pedig átváltok Portugálra. Effectivamente, este relatório. Köszönöm. A jelentés természetesen mindenki munkáját figyelembe vette, és profitált is abból különféle kompromisszumokat találtunk, és pedig azért, mert nem akartuk megváltoztatni itt az alapelveket, és nagyon fontos volt a konszenzus. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani az árnyék előadóknak, hiszen eh, tartották magukat a kérésünkhöz, és szeretném megköszönni a rugalmasságot is, amiről tanúbizonyságot tettek, és nagyon fontos az, hogy eh, a parlamentben konszenzus találjunk, hiszen ez igazából művészet. Nagyon jól fogadta az Európai Bizottság is ezt a jelentést, és a bizottság így tudja is, hogy konkrétan mit szeretnénk, És akkor májusban kijelenthetjük, hogy rendben, megérte ez az input, és nagyon jó munka alapunk is van. És az is nagyon fontos, hogy amit már eddig tettünk, itt a kifizetési tervek alapján a több éves pénzügyi keretben, tehát akkor ez definitív megoldható, hogy 2016-ban kijelenthessük, hogy most ez az év, az, amikor a programok hatályba léphetnek. És így tényleg meg lesz az a lehetőségünk, hogy a több éves pénzügyi keretet eh, élettel töltsük meg. A tanács általában eh, mindig a növekedést, a foglalkoztatás politikát hangsúlyozza, és ez így eh, helyén is való. És Fontos az, hogy betartsuk kötelezettségeinket, főleg ami a több éves pénzügyi keretre vonatkozik. És uh, itt voltak már bizonyos előírások ezen a téren, és remélhetőleg uh, az iránymutatásokhoz mindenki tartja magát. És uh, ezen a téren mindig is együttműködtünk, és ezt a jövőben is valószínűleg így tesszük majd. Hogy a jövőben is garantáljuk a növekedést. Tehát nagyon fontos a vállalkozások és a vállalkozói kedv növelése, hiszen ez vezet a növekedéshez. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr. Most 10 óra 30-at írunk, és jöjjenek a szavazások. Mindenek előtt nincs nálam a szavazókártyám, akkor az ön szavazatát majd hozzáadjuk a leadott szavazatokhoz. Bien, nous nous prononçons sur les guidelines for the iránymutatások a 2016-os évi költségvetésnek a harmadik szakaszához. A 16-os és 17-es módosítókat visszavonták, a 18-as módosító pedig egy szóbeli módosítónak lett a tárgya, és hozzátesszük a következő szavakat. Sustainable and inclusive growth in the European Union. Monsieur... Nos, Kérdezem, ki támogatja ezt a 18-as módosítót? Köszönöm szépen. Ki nem támogatja? Tartózkodások? Akkor jóvá hagytuk. A kompromisszum. Támogatók? Köszönöm szépen. Ki vetik el? Nem látok ellenvetőket. Nincsenek tartózkodások sem, úgy látom, de van kettő tartózkodás. Az alkompromisszumos módosítót jóváltók 1A 26-os módosító támogatja a jelentéstevő. Ki támogatja? Ellenszavazatok? Köszönöm. Ellen, nem, illetve tartózkodások, helyesbít az elnök. Akkor elvetettük 27-es módosító támogat, nem támogatja a jelentéstevők mellette. Köszönöm. Ellene? Köszönöm. Tartózkodások? elvetettük a módosítót. 28-as nem támogatja jelentéstevő mellette. Köszönöm. Ellene. Köszönöm. Tartózkodások. Elvetettük. B kompromisszum a kettes bekezdésnél támogatja a jelentéstevő mellette. Köszönöm. Ellene. Köszönöm. Tartózkodások a B kompromisszumot jóvá hagytuk. 35-ös módosító a 2 per A bekezdéshez nem támogatja a jelentéstevő mellette. Elektronikusan szavazunk, ha kérhetem. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. a 35-ös módosítót elvetettek, elvetették 17-en, 14-en támogattak, egy tám tartózkodás volt. C kompromisszum támogatja a jelentéstevő a hármas bekezdéssel kapcsolatosan mellette. Köszönöm. Ellene. Köszönöm. Tartózkodások. Jóvá hagytuk. Hármas bekezdés A 41-es módosító nem támogatja a jelentéstevő. Ki van mellette? Ki van ellene? Köszönöm szépen. Tartózkodások elvetettük. D kompromisszum a négyes bekezdéssel kapcsolatosan támogatja a jelentéstevő mellette. Köszönöm. Ellene tartózkodások a D kompromisszumot akkor jóvá hagytuk. Ötös bekezdés, ötvenes nem támogat jelentéstevő mellette. elektronikusan szavazzuk meg, illetve le ezt a javaslatot, kérem, akkor megnyitottam a szavazást, lezárom a szavazást, elvetettük ezt a módosító indítványt. 51-es módosító jelentéstevő támogatja mellette, köszönöm szépen, ellene tartózkodások, jóváhagytuk 52-es módosító mellette, támogatja a jelentéstevő, ellene, tartózkodások, jóváhagytuk 53-as módosító. Szóbeli módosítóval a jelentéstevő részéről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 in this field. Avis favorable du rapporteur. Jelentéstevő támogatja, és önök mellette. Köszönöm, ellene. Tartózkodások, jóváltuk. 54-es nem támogatja a jelentéstevő mellette. Ellene. Tartózkodások, elvetettük. 55-ös módosító nem támogatja a jelentéstevő mellette. Ellene tartózkodások elvetve. Hatos módosító elkompromisszum támogatja a jelentéstevő. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodások az e-kompromisszumos módosító indítványt jóvá hagytuk. Hat a bekezdés F kompromisszum támogatja a jelentéstevő mellette, ellene, tartózkodások jóváhagyva. G kompromisszum támogatja a jelentéstevő mellette, ellene, tartózkodások, a G kompromisszumos módosító indítványt jóvá hagytuk. 7A beketés 72-es módosító nem támogatja a jelentéstevő mellette, ellene, tartózkodások, elvetettük. 74-es módosító támogatja a jelentéstevő mellette, ellene, tartózkodások elvetve, 7a bekezdés a 75-öst visszavonták. 7A ismételten 76-os módosító indítvány, ki van mellette, ellene tartózkodások elvetve. 8-as bekezdés, H kompromisszum támogatja a jelentéstevő, ki van mellette. Köszönöm, ki van ellene tartózkodások. A H kompromisszumos indítványt hagytuk. 8 per ahhoz kapcsolatban a 85-ös módosító ki van mellette, ki van ellene, tartózkodások elvetve. 9-es bekezdés i kompromisszum támogatja a jelentéstevő, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik. Jóvá hagytuk. 90, 86-os módosítóindítvány mellette ellene tartózkodások a, más mondtam, mint a 93-as módosító? A 93-as módosító dolgozó. A J kompromisszum támogatja a jelentéstevő. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodások jóváhagyva. 97-es módosító, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodások elvetve. 98-as, ki van mellette? Ellene? Tám- tartózkodások jóvágytuk. 99-es módosító, ki van mellette, ki van ellene? Tartózkodások elvetettük. Százas. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodások hagyva, 101-es mellette, ellene, támog, tartózkodások elnézést. jóba hagytuk. 13 per A, K kompromisszum mellette, ellene, tartózkodások, a K kompromisszumos indítványt jóváhagytuk. 14-es bekezdés 103-as módosító indítvány ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elvettettük 104-es mellette, ellene, tartózkodások, elvetettük. 105-ös mellette, ellene, tartózkodások jóváhagyva, 106-os mellette, ellenszavazatok, tartózkodások, elvetettük. 107-es, 107-es mellette, ellene, tartózkodások, jóváhagyva. 14 per A, illetve mégsem, mert az F kompromisszum lefedi, csak úgy, mint a 109-es módosítót, úgyhogy jöjjön, jöjjön, a 110-es indítvány mellette, ellene, úgy gondolom, hogy inkább elektronikusan szavazunk a 110-esről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. L'amendement. A 110-es módosított elfogadtuk. 111-es nem támogatja a jelentéstevő mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 112-es támogatja a jelentéstevő mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 113-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 114-es nem támogatja mellette ellene tartózkodás elutasítva. 115-ös nem támogatja a jelentéstevő mellette ellene tartózkodás elutasítva. 116-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 117-es Szeretném megadni a szót a jelentéstevőnek szóbeli módosító indítványra. Köszönöm, elnök úr, ez egy technikai módosítás, csak szeretnénk a, a Bach, de... ezeket Cet amendement reçoit l'avis a jelentéstevő támogatja ezt a módosítást mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 118-as nem támogatja a jelentéstevő mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 119-es nem támogatja mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Jelentéstevő nem támogatja mellette, ellene tartózkodás, elektronikusan szavazunk. Tehát a 120-asról elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ez volt a 120-as. 18-as bekezdés elkompromisszum mellette ellene tartózkodás a kompromisszumot elfogadtuk, akkor a preambulumok jönnek, egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva kettes nem támogatja a jelentéstevő mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas módosító támogatja mellette ellene tartózkodás. A módosítót elfogadtuk. Nagy A kis A négyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös módosító, a jelentéstevő nem támogatja mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Hatos nem támogatja mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Hetes módosító nem támogatja a jelentéstevő mellette, ellene tartózkodás elutasítva. nyolcas módosító, amelyet fed a hetes, de a hetes nem szavaztuk meg, de ugyanarról van szó. kilences támogatja a jelzéstevő mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tízes módosító, amelyet fed az F kompromisszum, C bekezdés mellette ellene tartózkodás elutasítva a 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as támogatja mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es, a jelentéstevő nem támogatja mellette, Tehát a 14-esről van szó, a jelentéstevő nem támogatja mellette. Akkor elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a módosítót. D módosító 15-ös nem támogatja a jelentéstevő ellene tartózkodás elutasítva és most az egész szövegről végszavazás módosításokkal név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a szöveget 25 szavazattal 5 ellenében. Kollégánk, akinek nem volt szavazókártyája, időközben eltávozott. Gratulálok a jelentéstevőnek. Akkor most rátérünk a Európai Globalizációs Alaphoz, de miután nem volt itt tájékoztató, azt kérem a kivételesen a jelentéstevőktől, hogy nagyon röviden mondják el, amit mert 11.30-kor a parlament főtitkárát fogadjuk, Tehát Plenkovics úrnak adom meg a szót az Eno Steel ö, ö, ügyben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden ötödik jelentésről van szó, ami a globalizációs alkalmazkodási alapunk mobilizálásával kapcsolatos. Az acéliparban, ahogy ön is elmondta, ez a NO területen van, Ferco NNMK, a belga hatóságok 2013-ban kérték, volt egy eljárás, a bizottság és a parlament is foglalkozott ezzel, de minden korrekt módon és a szükségleteknek megfelelően történt. Én mindig örülünk, hogyha gyorsabban mennek a dolgok, de ami a legfontosabb, hogy egy 981 ezer euró összegről van szó, ami nagyon fontos lesz ahhoz, hogy helyrehozható legyen a munkanélküliségi helyzet egyes dolgozók esetében Belgium északi részén, akik ott maradtak munkanélkül, úgyhogy én azt javaslom, hogy ezt a Enostil jelentést támogassuk. Most akkor szavazunk. Hármas előre a mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A módosítást elutasítottuk. Hármas módosító, szóbeli kiegészítéssel azt javasolja, and coordinated approach at union level in order to fight unemployment in the steel sector. Avis favorable du rapporteur, qui est pour? Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes bekezdés, négyes módosító, mellett, tizenkettes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12B le van fedve, 12C 8-as mellette ellenvélemény, tartózkodás, elfogadtuk. 14A, 9-es módosító, szóbeli kiegészítéssel, aki hozzáteszi. Off of the total estimated costs are to be spent on redeployment services namely support, guidance and integration measures. Ki pour? Mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk a módosítót, és az így módosított szövegről végszavazást tartunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A szöveget elfogadtuk 30 szavazattal kettő ellenében. E, Következik most az Európai Globalizációs Alkalmazás Alap igénybevételéről, mégpedig a Saint-Gobain Secret Belgium témában Liad Ni Riadája szó. Um, as regards this... Már olvastam erről egy technikai jellegű jelentést, és ezt óriási többsége támogatta a szakbizottságunk többsége, és akik eh, itt fáradoztak a kisebb vállalatoknál, azoknak nagyon fontos az, hogy itt megfelelő munkahelyet teremtsünk, és itt a 257-esre utalnék. Egy óriási késés volt az egész ügybe. Itt 2006-ban különleges körülmények jelentkeztek, és ez az utolsó ilyen DGF jelentés, amelyet a 2006-os rendelet alapján kell megítélnünk. Köszönöm. Donc c'est la seconde exception, monsieur Bardi. Akkor ez egy második kivétel, ugye, Bardi úr? Par rapport aux, aux 500. Az 500-hoz mérve. Akkor kezdetkezik a szavazás. Egyes módosító, hármas módosító, ki van mellette? Jelentéstevő nem támogatja. Ellene? Tartózkodások? Jóvá hagytuk. Egy A, két külön szavazással. Első részről szavazunk, mellette támogatja a jelentéstevő, ki van ellene, ki tartózkodik, jóvá hagytuk. A második részről szavazunk, nem támogatja a jelentéstevő mellette, ellene, akkor inkább ellenőrizzük mindezt elektronikusan is. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. jóvá hagytuk, mégpedig 17 szavazattal 13 ellenében. Következő módosító, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodások, jóvá hagytuk. Hatos módosító, ki van mellette, nem támogatja jelentéstevő. Ellenszavazatok, tartózkodások, hagytuk. Hatos bekezdés támogatja a jelentéstevő mellette, ellene. Ellenőrizzük elektronikusan. A hetes módosítóról van szó. Hogyha nem voltam pontos, akkor jelzem, hetes módosító, hatos bekezdése vonatkozik, és a jelentéstevő támogatja. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. Hatos os módosító, nyolcas, as 8 módosító, bekezdésre ki van mellette. Ellene. Tartózkodások. Jóvá hagytuk. Kilences módosító, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodások, Jóvá hagytuk. Tízes módosító, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, jóvágyva. 12-es bekezdés, ki van mellette, elnézést, 11-es módosító, ez egy technikai javítás, amely nem igényel szavazást. Elnézést kérek, mondja az elnök. 15A, 13-as módosító támogatja jelentéstevő, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, jóvá hagytuk. 17-es bekezdés, 14-es módosító, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, jóvá hagytuk preambulum bekezdésekből a D1-es módosító nem támogatja a jelentéstevő, ki van mellette, ki nem támogatja, ki tartózkodik, jóváhagyva. Preambulum bekezdés körül az E2-es módosító mellette, ellene, támog, tartózkodások, jóvá hagytuk a módosítót. Most az egész szövegről fogunk szavazni név szerinti szavazással. Megnyitottam a szavazást. Lezártam a szavazást. Jóvá hagytuk 31-en, kettő ellenszavazattal. Nem volt tartózkodás. Következzék az Aleo Solar ügy. Megadom a szót Hoffman asszonynak, majdnem urat mondtam, elnézést. Egészen röviden. Az Aja Solar vállalat egy brandenburgi vállalat, és elemeket termelt, ahogy nagyon sok hasonló vállalatnak neki is meg kellett hajolni a kínai olcsó árak előtt. A Kínában már túlkapacitások vannak a napelemetek kintetében, és igazából telítette a világpiacot. A napelemek ára 2010 és 2011 között 40%-kal csökkentek. És természetesen ez már nem tudja fedezni a német gyártó költségeit. 2005 és 2011 között 11-ről 35%-ra nőtt a kínaiak aránya, németeké pedig 64%-ról 21%-ra zuhant. Fáradozások ellenére a cég nem tudott ismét nyereségesé válni. Az Aura Solar csak egy ilyen európai napelemvállalat, amely eh, ezzel konfrontálódott, és eh, le kellett állítani a termelést, vagy pedig olyan vállalat is volt, amely kínai befektetőknek adta el a vállalatot. Itt ezen a téren több mint 600 elbocsátás volt, és 400, több mint 400 elbocsátottnak továbbképzési intézkedések járnak, és ez több mint másfél millió euróba kerül. Szeretném önöket megkérni, hogy szavazzák meg a jelentést. Merci, madame. On se demande pourquoi Köszönöm szépen, asszonyom. Vajon miért nem volt hatékonyabb a fellépése az EU-nak a dömping ellen? Persze ez egy másik kérdés. Szavazzunk. Egyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodások. Elvetettük. Kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodások. Megszavaztuk. Hármas módosítót visszavonták, négyes módosító mellette, ellene, tartózkodások jóvá hagytuk, ötös módosító mellette, ellene, tartózkodások elvetve, hatos módosító mellette, ellene, tartózkodások hagyva, Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodások megszavazva, nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodások jóváhagyva, kilences módosító mellette, ellene, tartózkodások jóváhagyva, tízes módosító ellett, mellette, ellene, tartózkodások jóvágyva, 11-es, egy 11 módosító tehát mellette, ellene, tartózkodások jóvágyva. Az egész szövegről így módosítókkal ki van mellette név szerinti szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. a módosításokkal jóvahagyva 30 szavazattal, egy ellenszavazattal. Jöjjön most az Európai Globalizás Alap, Alkalmazás Alapnak az igénybevétele. So my, uh, my vote... Én úgy érzem, hogy a szavazásomat, a szavazatomat nem regisztrálták. Elképzelhető, hogy hozzáfűzni? Ellene voltam, tehát ezt uh, felvennék a jegyzőkönyvbe. Köszönöm, nagyszerű. Természetesen figyelembe veszük ezt természetesen. Albrist úrja a szót, azt hiszem nincs a teremben. Következésképpen szavazzunk, mégpedig a Zahem ügyéről. Egyes bekezdés, egyes módosító nem támogatja a jelentéstevő mellette, ellene tartózkodások elvetettük. 8-as módo, kettes módosító 8-as bekezdése vonatkozóan az első részről szavazunk, támogatja a jelentéstevő, és a második részt pedig lefedi a kilences bekezdés egy óra. Mellette tehát. Ellene. Tartózkodások. Jóvágyva. Nyolcas bekezdés. Hármas módosító támogatja a jelentéstevő mellette. Ellene. Tartózkodások hagyva. 8b újra, új, négyes módosító támogatja jelentéstevő mellette, ellene, tartózkodások, hagytuk, 9-es bekezdés, szóbeli módosítóval a jelentéstevő részéről. Uh, points out the importance of ensuring that double financing in cases of such complementary actions is prevented. Avis favorable du rapport. Ezt eh, támogatja Sejsztetepe. Mellette ellene tartózkodások jóváhagyva. Az egész szövegről így módosításokkal együtt szavazunk, népszerinti szavazással megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. jóvá hagytuk, 29 szavazattal, 2 ellenszavazattal. Ön is tudott szavazni? Igen? Nagyszerű. Jöjjön most a Caterpillar ügy. Jetenmeki asszonyé a szó. Eh Vagy nincs itt a teremben? Akkor szavazzunk. Egyes módosító jelentéstevő támogatja mellette, ellene, tartózkodások, jóváltuk Kettes módosító támogatja jelentéstevő mellette, ellene tartózkodások, elvetve, ha jól látom. Négyes módosító, hármas módosító, négyes bekezdés, hármas módosító, Szavazást ellenőrizzük a kettes módosítóra vonatkozóan elektronikusan. Megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. Elnézést kérek, valóban 18-an támogatták, 12-en elvetették. Hármas módosító, nem támogatja a jelentéstevő mellette, ellene, tartózkodások, jóváltuk. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodások, jóvágyva, ötös módosító mellette, ellene, tartózkodások, hagyva, hatos mod, perekedés, hatos módosító, szóbeli módosítóról van szó a jelentéstevő részéről, aki, mely, amely a Council helyett commission fogalmaz meg mellette, ellene, tartózkodások, jóváhagytók. Hetes módosító, illetve ez okafogyottá vált. Akkor most jön a nyolcas módosító, támogatja a jelentéstevő, ki van mellette, ellene, tartózkodások jóváhagyva. Jöjjön most a kilences módosító. Támogatja a jelentéstevő, ki van mellette, ellene, tartózkodások jóvahagyva. tízes es módosító, támogatja a jelentéstevő, ki van mellette, ellene, tartózkodások jóvahagyva. tizenegyes es módosító mellette, ellene, tartózkodások hagyva. most pedig a 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodások hagyva. most pedig a 13-as módosító mellette, ellene, tartózkodások jóvágyva. Az egész szövegről szavazunk a módosításokkal együtt, név szerinti szavazással, és meg is nyitottam már a szavazást. Lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk, mégpedig 30 támogató szavazattal, kettőt ellenszavazattal is tartózkodás nem volt. Az Axelor Mittal ügy következik, Negreszkúré a szó. Uh, en quelques mots. Csak néhány szóban a kérelmet 2014. júliusában nyújtották be, határidőket elmagyarázták, a teljes összege az több mint 2 millió 600 ezer euróról, 1,5 az az Európai Globalizációs Alap alkalmazkodási alapból származik, 1250 dolgo, munkavállalat bocsájtottak el, több mint 500-at támogatnak. Bizottság is és jó magam is úgy gondoljuk, hogy minden kritériumnak megfelel a kérelem, hogy támogatást kaphassanak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból. Azt próbáltuk hangsúlyozni, hogy nagyon komoly problémák vannak az acélkohászatban. Legalább három kérelmet kaptunk ebből az ágazatból az elmúlt időszakban tehát én azt kérem, hogy támogassák ezt a jelentést. Átmenjen. Elnök, nyolc módosítónk van, különböző. Szavazhatunk-e blogban, mert hogy kevés az időnk, és hogyha egyetértek, akkor esetleg az egész szövegről is szavazhatunk egyúttal. Akkor először a módosítókról. Ki támogatja az összes módosítót? Köszönöm. Ellenvélemény. Nem látom tartózkodás. Akkor elfogadtuk a módosítókat, és akkor most a szöveg egészéről szavazunk módosításokkal. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 29 szavazat, kettő ellenében elfogadtuk tartózkodás nélkül. Akkor most következik a pénzügyi rendelet módosítására vonatkozó javaslat következik, és üdvözölni szeretném körünkben Lamarkasszony jelenlétét, aki a számvevőszék, az Európai Számvevőszék tagja. Köszönöm, hogy eljött, és üdvözlöm azt a munkát, amit a számvevőszék végez. A szöveget Gressler asszony készítette elő, és most megvizsgáljuk. Gressler asszony, esetleg ismertetni a szöveget módosítókat. Köszönöm, elnök úr, két megjegyzésem lenne. Szeretném Erik Paradinek, a bizottság munkatársának megköszöni munkáját, és minden jót kívánok nyugdíjas éveire. Gondolom minnyájunk nevében is megköszönhetem neki az együttműködést. Ez volt az első megjegyzésem, a második megjegyzésem. Itt a hatos szóbeli megjegyzés. Tehát itt az egész hátul van az anyagban, és a 196-os cikkre vonatkozik, tehát ez a 70-es módosító, de vissza szeretném vonni a szóbeli módosítót. Köszönöm szépen, és most kezdhetjük a szavazást. Bien. Hello. Rendben, akkor 30-as módosító mellette tegyék fel a kezüket. Ellenvélemény, tartózkodás, elfogadtuk. 31-es módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas módosító és négyes egyben ugyanarról van szó, mellette ellene tartózkodás elfogadva szóbeli hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös módosító, 36-os módosító, ezekről blogban szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 6-os módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 37-es, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes módosító, 40-es, 41-es. Ezekről blogban szavazunk ugyanis ezek csak pontosítások. Mellette, ellene, tartózkodás, három módosítót elfogadtuk, hatos módosító mellette, ellene, elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. scrutin Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most módosító volt ez, és akkor jön a 43-as szóbeli mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hetes módosító, 44-es, ezek azonosak, mellette, ellene, tartózkodás, ezeket jóvá hagyjuk, 8-as módosító, 44-es fedi, 8-as módosító és 45-ös, ezek azonosak mellette, ellene, tartózkodás, 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 9-es okafogyott 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadva 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 50-es és 51-es ezek a korrupciót iktassuk be, mint további kritériumot. Tehát az 50-51-es módosítók egyben kerülnek szavazásra mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum. Elnézést, tehát 52-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es kiesik, 53-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 54-es, mellette ellene, ellenőrizzük, mert név szerint megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 10-es módosító ugyanaz, mint a 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es okafogyott, 16-os és a 12-es azonosak, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 55-ös, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es módosító, mellette, ellene, mindjárt ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 18 szavazattal, 11 ellenében és egy tartózkodással elfogadtuk. 13-as, a 63-as, ezek azonosak, mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk, a 18-as le van fedve, 57-es, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 58-as kiesik, 11-es ugyancsak le van fedve, 59-es mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 60-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 61-es szóbeli módosítóval, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 64-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as okafogyott, 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 62-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 67-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 68-15-ös azonosak mellette ellene tartózkodás elfogadva. 69-es részben fedi a 15-ös és a 68-os, 70-eset visszavonták, nem, mondja az asszisztens, hanem csak a szóbeli indítvány van ki visszaívva, tehát a 70-es a szóbeli nélkül. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtok. 22-es okafogyott, 71-es okafogyott, a 72-es és a 76-os azon, és a 16-os sima 16-os azonos, és közös szavazás a 73-assal, a 17, a 74-es és a 18-as. A mentesítéssel kapcsolatosan a jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodása. Jóvá hagytuk ezeket a módosítókat. 75-ös módosító, amely okafogyottá válik, mert lefedett, egyes módosító, támogatja jelentéstevő, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodások, jóvá hagytuk. 76-os módosító, támogatja jelentéstevő, mellette, ellene, tartózkodások, 19-es okafogyottá válik, a 23-as módosító támogatja jelentéstevő, ez persze természetes mellette, ellene tartózkodások 25 ös módosítót visszavonták, jöjjenek a preambulum bekezdések, 26-os módosító szóbeli módosítóról van szó, az egyes számról, amelyet a jelentéstevő tette mellette, ellene, ezt inkább ellenőrizzük. Megnyitottam a szavazást, lezártam a szavazást, jóva hagytuk 19 szavazattal, 10 ellenszavazattal nem volt tartózkodás. 27-es módosító szóbeli, kettes számú módosító jelentéstevő részéről, ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodásokat nézzük meg. Jóva hagyva. Egyes módosító, a 27-es lefedi, a 28-as és a 2-es viszont azonos, tehát egyetlen egy szavazás keretében szavazunk, támogatja a jelentéstevő, ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodásokat nézzük meg. Akkor ez a két módosító jóváhagyásra került egyes módosító a jelentéstevőtől mellette ellene tartózkodások jóváltuk. A 29-es és 3-as azonos tartalmú támogatja jelentéstevőket, ki van mellette, ellenszavazatok, tartózkodások, jóvá hagytuk őket. Most pedig jön a zárószavazás. A szöveg egészéről név szerinti szavazással szavazunk, és meg is nyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk 28 támogató szavazattal, egy ellenszavazattal és egy tartózkodással. Gratulálnék Ah oui, ça c'était sur les amendements. Igen, igen, igen, eddig a módosítókról szavaztuk, most pedig az eljárás keretében Gressle asszonyi a szó. Ja, encore deux votes là-dessus. Oui. Még, még erről kettő szavazásra kell sor kerítenünk, elnök úr. Elnök a draftról, ugye a jogalkotási eszköznek a draftjáról. De... Elnézést. Ez az előző szavazás azt mondta, hogy az egész szövegről volt. Én máshogy szavaztam volna, én azt hittem, hogy még a módosítóknál vagyunk. A tárgyalásoknak a megkezdése, Gressler asszonyé a szó. Ez a mandátum ahhoz, hogy a tárgyalásokat elkezdhessük. Bien. Hamarosan a három oldalú egyeztetések elkezdődnek, és ehhez kell a támogatásunk. Elnök, köszönöm szépen, ezt gondolom meg fogjuk önnek adni, asszonyom. Akkor miről is szavaztunk? Arról, hogy milyen módosítók kerültek elénk. Tehát ez a szavazás erősíti meg a korábbiakat. És ez mandátumot ad a tárgyalásokhoz. Felhatalmazást adtunk reméljük, reméljük persze, hogy mindennek érvényt tudunk majd szerezni. Ez így megváltoztatja az ön szavazatának a kivenetelét, uram? Yes, I, I, I wish to change that to... Igen, akkor én tartózkodnék. Rendben, rendben, akkor nyugtáztuk, hogy kettő tartózkodás volt, és akkor hadd kérdezem meg elnézést, hogy mire szavazott, mert akkor le kell vonnunk egy szavazatot máshonnan, hogyha máshova szavazott eddig. Én a módosítóknál szerettem volna tartózkodni. Nyugtáztuk. Most pedig az állas foglalásról fogunk szavazni, draft legislative resolution, név szerinti szavazással. Donc, vote nominal. Név szerinti szavazás tehát, megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. Huszonnyolc mellette egy tartózkodás, egy ellenszavazat, és most pedig a tárgyalásokba való bocsátkozásra szóló felhatalmazás. Megnyitom a népszerinti szavazást. Lezárom a szavazást. Greszleszony megkapta a felhatalmazást, a mandátum az öné, 27 támogató, szavazattal, kettő ellenszavazattal, nem volt tartózkodás, gratulálok, és remélem, hogy nagyon gyorsan elindíthatjuk a tárgyalásokat a tanácssal és az Európai Bizottság támogatásával. Euh, Nagyon fontos a pénzügyi euh, szabálynak a a költségvetési rendeletnek a módosítása, és nagyon lényeges az, hogy nagyon hamarosan ez érvénybe is lépesen, és hogy a tanács hamarosan leáll, ö, rögzítse az álláspontját, megfogalmazása az álláspontját, és meg tudjuk szavazni ezt a rendeletet. Persze ez nem zárja ki azt, hogy vannak rendkívüli események, amelyek rendkívüli eljárást ig, ö, igényeljenek a szedevel, ö, fogunk hamarosan ülésezni, és nyilvánvaló, hogy a védelmi politika tekintetében tekintetében, a biztonságpolitika tekintetében adott esetben nagyon gyors fellépése van szükség. Hogy üdvözölje most a költség, az Európai Parlamentnek a főtitkárának a jelenlétét, de még egy pár szavazás erejéig kérem a türelmét. Gárdia Zabál Rabálhoz, Rubiához fordulok. Tudunk-e szavazni blogban mindenről, illetve emlékeztete arra, hogy miről is van szó? Köszönöm szépen. Itt igazából nyolc átcsoportosítás volt, amelyről szavaznunk kell. Néhányat, néhányról már szavaztunk néhány perce, a másik például halászati megállapodásokra vonatkoznak, Madagaszkárra, zöld foki szigetekkel. Tehát nem hinném, hogy ott bármi probléma lenne, hogy blokkban szavazzunk. el tudja fogadni, hogy blokkban szavazzunk, kedves kolléganő? nincs észrevétele tekintetben, akkor pedig népszerinti szavazással szavazunk, és meg is nyitottam a szavazást. Megnyitottam a szavazást. Ja, ki vették a kártyájukat, még a szavazásnak az elején jeleztem, hogy név szerinti szavazással fogunk majd szavazni az átcsoportosításokról, tehát kérem akkor mindenki remélem szavazott, és le is zártam a szavazást megszavaztuk az átcsoportosításokat. Átadom Holmeyer asszonynak a szót most azért, hogy az ombudsmanról beszéljen, illetve a bíróságról. Köszönöm szépen. Egyszer elhalasztottuk, mert még volt egy-két kérdésem hozzá. Először is az ombudsmanra vonatkozó átcsoportosítás. Itt szakmai okokból eltávolították, és ez megfelelő változásoknál, tehát hogyha egy ügynökség csúcsán változások vannak, akkor ez lehetséges. Itt igazából nem fegyelmi ügyről van szó, tehát utána kérdeztem, hogy mi történt, de pénzügyileg az egész számunkra pozitív, hiszen kevesebb pénzügyi teher származik ebből, hiszen itt az igazgatói helyeket, itt egy igazgatói helyet adtak fel, és pedig eh, szakmai, nem szakmai okokból, hanem foglalkozási okokból, tehát igazából ezt a státuszt nem töltötték be újra, és eh, jóval alacsonyabb átmeneti pénzek vannak, mint a korábbi havi fizetés. Tehát igazából az átcsoportisításra semmilyen negatív hatása nem volt ennek a dolognak, éppen ezért itt a nagyobb vita itt nem is várható. Én nagyon szívesen támogatom ezt az átcsoportosítást, és arra kérem a szakbizottságot is, hogy tegye ugyanezt. Donc sur les transferts de crédit az ombudsmannal kapcsolatos eh, átcsoportosításról szavazunk, népszerinti szavazást nyitok meg. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Jóvá 22 szavazattal, 2 ellenszavazattal tartózkodás nélkül. Jöjjön a bíróság, hogy létre tudják hozni a tervezett állásokat. Hol megy hogy? Intenzív tárgyalás folytattam az Európai Bírósággal, hiszen itt 470 ezer eurós költözési költség van, tehát hogy év szolgálati helyekre költözik majd márciustól a bíróság, és egy pozitív jelzésem is van, a tanács csatlakozott a mi véleményünkhöz, tehát hogy valaminek mozdulnia kell a bíróságnál. Ez azt jelenti, hogy 12 további bíró 2015. szeptemberétől lett előirányozva, és az Európai Bíróság pedig megkeres majd minket, amennyiben konkrétan ezekről a státuszokról van szó, és az ide tartozó pénzeszközökről. A tanácsot megkértük, hogy végre döntsön, hogy igazából a bíróság hatékonyabb legyen, és ne négy-öt éveket késlekedjenek a határozatok. Itt szinergia hatásokról is szó van. Javasoltuk, hogy hogyan lehetne esetleg a személyi következményeket valahogy kiegyenlíteni. Hát, tehát a 12 bíró nem mutat nyilatkozott elégségesnek, és megkeresett minket az Európai Bíróság ebben a kérdésben. Meg kell válaszolnunk a kérdést, de a költözési költségek jogosak, hiszen a 12 bíró az elkövetkezendő években úgy mutatkozott, hogy nem elégséges, tehát igazából amíg 28 bíró nem lesz, addig megfelelő eszközökkel fel kell tölteni itt a költségvetést, hogy minden bíró megfelelően dolgozhasson. Ebben a tekintetben örömömre szolgál az, hogy a Költségvetési Bizottság kezdeményezésével ezt elértük, hát két éve kezdtük ezt, utoljára sürgőséggel kezeltük az ügyet, és kérem a szakbizottságot, hogy ezt az átcsoportosítást is támogassa. Merci, Madame Almeyer. Nagyon szépen köszönöm, Holmeyer asszony. Ugyanakkor világosan kell látni azt is, hogy az Európai Unió hajlamos arra, hogy fokozatosan állandóan növelje a kiadásait. Korábban 12-13 bírólat volt szükség, de a tanács nem volt képes arra, hogy kinevezze őket. Éppen ezért inkább, mint hogy csak ennyi bírói tagja legyen a bíróságnak, 28 mellett tettek le a, a, a voksot, a kardot. Na most akkor megnyitom név szerinti szavazással ezt a kérdést. Mindenki szavazott? Akkor le is zárom a szavazást. nincsen ellenszavazat. Gratulálok! Akkor kész vagyunk a szavazásokkal. Klaus Veled fogadjuk, aki az Európai Parlamentnek a főtitkára. jelentéstevőnk Döpré úr, meghívtuk a főtitkár urat, és amennyiben Döpré úrnak nincsen bevezető észrevétele, hozzáfordulok, akkor megadjuk a szót főtitkár úrnak. Öni a szó, főtitkár úr. Ja, Köszönöm szépen. Elnök úr, igen, tisztelt képviselők, megkértek, hogy tartsak egy prezentációt az iránymutatásokról. Tehát ez azt jelenti, hogy arról az irányról, a filozófiáról, amelyet itt követni szeretnénk a 2016-os költségvetéssel, és igazából még pontos számok nincsenek a költségvetés következő szakaszában, amikor a március 9-én az elnökség foglalkozik ezzel. Ezután, mint mindig, közvetítés lesz az elnökség és a költségvetési bizottság között, ami azt jelenti, hogy április végén valószínűleg eh, a közvetítő bizottság munkájáról a plénumon beszámolom. Természetesen a költségvetési előadóval, Depré úrral már kapcsolatban vagyunk. Tehát néhány előzetes megjegyzésem lenne. Hagyományosan a parlament az administratív költségek 20%-át kapja. Ez egy olyan megállapodás, amelyet egy negyed százada kötöttünk, tehát az úgynevezett ötös headingből kapják ezt. Az administratív kiadások növekedhetnek, és pedig 4,5%-kal. Ez egy jelentős összeg, hogyha ezt a 20%-ot kihasználnánk, mint ahogy tavaly nem használtuk ki, akkor elméletileg a költségvetésünk több mint 5%-kal növekedhetne. És az elnökség felé irányítom, hogy 10 nap, el, elnökség felé közlem, hogy 10 nap múlva kb. 3%-os növekedés lesz. Tehát, hogy most ez 2,9, 2,8, azt nem tudom, de kb. egy 3%-os növekedésre számíthatunk nem javasoljuk azt, hogy ezt a hagyományos 20%-ot teljes mértékben kihasználjuk. Ami az iránymutatók szerkezetére vonatkozik, egy dokumentumunk van, ahol egyrészt arról írunk, hogy mi történt az elmúlt öt évben, másrészt pedig a projektekről szólunk, és szerintem ez azért is értelmes, mert itt általában több éves programokról van szó tehát egy évre jutnak bizonyos költségek, azonban eh, ettől függetlenül több éves projektekről van szó. Azonban ez eh, nem csak az épületekre vonatkozik, ez még eh, hozzájárul az is, hogy sok képviselő új, tehát nem vélelmezhetjük azt, hogy itt mindenki követheti azt, ami történt. Tehát 13 alelnök tartozott az elnökséghez, és ezért alkalmaztuk ezt úgy, hogy mindenki utána megérthesse, hogy hogyan értük el a jellegi helyzetet. Most a prioritásokra áttérve, egy különleges prioritás a biztonság lesz. Az elmúlt öt évben itt már jelentős változások voltak. Öt évvel ezelőtt a biztonság tekintetében volt egy egységünk, tehát egy, egy osztály. És ebből igazgatóság lett, most főigazgatóság. A személyzetet is belsősítettük, tehát már nem tudjuk a központi biztonsági, tehát nem tudtuk a biztonsági dolgokat kézben tartani, mert ki volt szervezve, most beszerveztük, és az idén zárjuk le ezt a folyamatot, tehát például itt a biztonsági őröket is bevonjuk a mi hatáskörünkbe. Tehát ez azt jelenti, hogy olyan munkatársak lesznek, akik ismerik a képviselőket, akiket tovább képezhetjük, akik lojálisak lesznek az intézményekhez, akik nem teljesen újak, hogy ma itt vannak, jövő héten a bizottságnál, két hónap múlva a tanácsnál, tehát szerintem ez egy nagyon fontos előrelépés azonban eh, még mindig vannak hiányosságok, amelyekkel foglalkoznunk kell. És az ártülésen ezzel is foglalkoztunk már októberben, és októberben az elnökség elé is vittük ezt. Tehát a legnagyobb hiány az épület külső védelmében található, hiszen parlamenti adminisztrációként nincs meg az a lehetőségünk, hogy kívülről védjük az épületet. Szükségünk van azoknak az államoknak az együttműködésére, amelyek vendéglátóink. Tehát ez itt Belgium vagy Strasbourgban Franciaország. Franciaországban, Strasbourgban viszonylag előre haladtunk, de szerintem ki lehet jelenteni, hogy Belgiumban még eléggé alulfejlett volt, és az elmúlt hetek eseménye alapján tudjuk, hogy a védelmet nem szorít hagyjuk az épület belső részére, tehát az épületen kívülről is kell védeni az épületet. Tehát, hogyha a veszély már bent van az épületben, sokkal nehezebb elhárítani. Tehát nagyon intenzív tárgyalásokat folytatunk a belga állammal, amelynek már pozitív eredménye is voltak, hogy az épületek külső védelmét biztosítsuk. Ideális módon az összes intézményt jelenti ez. Tehát nem csak a parlamentet, hanem a bizottságot és a tanácsot is ugyanígy szeretnénk kívülről védeni, hogy hasonló legyen a védelem színvonala. Azonban a jelenlegi válság után nem szeretnénk visszaesni a régi status quo-ba. Ezen kívül a bejáratoknál a biztonsági, tehát főleg ebben az épületben, a Virc és a Luxemburg bejáratokat erősítenünk kell biztonsági szempontból, ami pillanatnyilag rendelkezésünkre áll már nem a technika legfrissebb állapota. Tehát, hogyha valaki bejön az épületbe, akkor legyen tényleges ellenőrzési lehetőség, hogy a bejáratból ne lehessen a fő térbe bejutni. Az elnökség éppen ezért a legutóbbi ülésen elhatározta, hogy ezt megváltoztatja. Ez azt jelenti, hogy megemelik például az üvegajtók magasságát, ennek golyóálló üvegnek kell lennie, a többi épületben, illetve a többi épület részben is golyó álló üveget fogunk alkalmazni. Ezek természetesen költségekkel járnak, és a 2016-os költségvetésben ezeket a tételeket figyelembe kell vennünk. Azonban mindenképpen fáradozni fogunk azon, hogy ha korábban be tudjuk építeni a golyóálló üveget, akkor korábban megteszük. És nem csak a golyóálló üvegre vonatkozik ez, hanem más biztonsági intézkedésekre is. Tehát amit 2015-ben nem tudunk megtenni, azt elhalasztjuk 2016-ra, mert ezeknek az intézkedéseknek abszolút prioritásuk van. Egyéb befektetések az informatika területén 16 különféle alkalmazási terület van az informatika területén, amely biztonsági relevanciával bír, nincs megfelelő kommunikáció. Tehát egy alkalmazásra van szükség, ahol az összes információ egy rendszerben van, és természetesen ide is be kell ruháznunk forrásokat. Ezen kívül még beszélnünk kell arról is, ami az elnökség következő ülésén lesz, tehát a következő, vagy ha ezen nem megyek, következő utáni ülése beszélünk majd a bedzsek helyzetéről. A jelenlegi bedzsek már technológiailag elavultak, tehát új bedzsekre van szükség. A bizottság már bevezette ezeket, természetesen új kérdések is felmerülnek, tehát hogy a bedzseken milyen információk legyenek, hogyan tároljuk ezeket, kiférhet hozzá a bedzseken tárolt információkra. Ezek mind olyan kérdések, amelyeket nagyon alaposan meg kell tárgyalnunk az elnökségben, mielőtt végleges döntés születik de abból indulok ki, hogy az elnökség a március 9-i ülésén dönteni fog, vagy áprilisban, kiderül, hogy a 2016-os költségvetés ennek milyen kihatása van. A második téma, amelyről beszélni szeretnék, az a titkársági pótlék. Az elmúlt években befagyasztottuk a pótlékokat. Az utolsó említésre méltó emelés 2010-ben volt, 2011-ben a titkársági pótlékot 1500 euróval emeltük, és hogyha ezen a területen valamit tenni szeretnénk, ez természetesen politikai döntés, akkor 2016 szerintem a megfelelő év. Hiszen 2016-ban nincsenek különleges terheink. Tehát nem kell átmeneti pénzeket fizetni távozó képviselőknek, nincsenek olyan különleges kiadásaink, amelyek mondjuk egy európai parlamenti választásokat előznek meg, vagy információs kampány. Ez politikai döntés, amelyet az elnökségnek kell meghoznia. Játékterünk is, mozgásterünk is van, azonban a döntést az elnökségnek kell meghoznia, és ennek a döntésnek nyilvánvalóan lesznek költségvetési kihatásai. Harmadsorban az épület, logisztika kérdése. Meg kell szoknunk, hogy 2019-től a SPÁK épületet renováljuk. Már korábban volt egy szakértői vélemény, amely ezt nagyon sürgősen javasolta. Hát azok a tapasztalatok, igazából a brüsszeli plenáris tetejével nem indokolták, hogy a sürgőség csökkenjen, sőt a átépítés sürgősége növekedett. És itt főleg a vezetékekre utalnék, tehát a vízvezeték elég gyakran nem működik, de egyéb vezetékek is vannak, amelyek egyszerűen nem működnek. Tehát volt olyan, hogy nem volt fűtés. Tehát természetesen vannak segédmegoldások, de a következő ciklusra, tehát most nem a, kor, nem a jelenlegi ciklusra gondolok, de mindenképpen alapvető renoválási munkálatokat kell folytatni. Utána pedig meg kell néznünk, hogy milyen döntéseket mikor kell meghozni. Hogy 2019-ben vagy től ezeket a átépítési munkálatokat elkezdhessük. 600 irodáról van szó, ott van a plenáris terem, rengeteg eh, szakbizottsági ülésterem van, de általános használatra való terek is vannak, mint például a Yehudi Menuhin terem. Tehát természetesen eh, nem elképzelhető, hogy ezeket a tereket nem használjuk úgy, hogy ne lennének alternatív terek. Tehát mindenképpen szükség van alternatív terekre, amennyiben renováljuk az épület részeket. Tehát 2019 eh, egy lépcsőzetes átépítési tervre lesz majd szükségünk. Az épületekkel foglalkozó munkacsoport már kilenc stratégiával foglalkozott ezt a, háztart, a Költségvetési Bizottság már régóta, kérte a legutolsó ilyen stratégia 2010-es, tehát még a múlt ciklusból származik ki kell alakítanunk most egy épületstratégiai tervet ezen ciklus alatt, amelynek le kell írnia, hogy milyen elvárások vannak, tehát legyen akár új épület, legyen akár renoválás, vagy akár bérelt épület. Természetesen költségvetési szempontból is meg kell vizsgálni ezeket a dolgokat. Megvolt az a lehetőségünk, hogy a jelen ciklus elején a képviselők irodája, irodáit egy kicsit tehermentesítsük, hát ezer munkatársat ki szerveztünk a főépületből, így a képviselőknek 450 plusz irodahelyiség jut. A helyzet néhány képviselői irodában katasztrofális volt. Tehát volt olyan, hogy 5-6 asszisztens egy irodában dolgozott, ez belga munkavédelmi szempontból nem is megengedett. De 450 plusz irodahelyiség van most, 300 képviselőnek még nincsen plusz tere. Ez a téma a következő években is foglalkoztat majd minket, és mindenképpen megoldást kell találnunk. A bútorzat kérdés a következő, a jelenlegi bútorzat 2016-ban 20 éves lesz. Itt is meg kell néznünk, hogy legalábbis lépcsőzetesen lecseréljük a jelenlegi bútorokat. Ezt a lehetőséget is ki kell használni hogy eh, nagyobb rugalmasság legyen a képviselői irodák tekintetében. Pillanatnyilag egy olyan megoldásunk van, hogy mindenki ugyanazt kapja, minden képviselő, de a képviselők szükségletei nem mindig feltétlenül ugyanazok. Vannak olyanok, akiknek szükségük van egy eh, konferencia asztalra, vannak olyanok, akik szeretnék megváltoztatni a helyzetet, vagy szeretnék máshogy eh, használni az irodát, hogyha elmennek a választókerületükbe. Tehát rugalmassá kell tenni a berendezést, a bútorokat is. Úgy, hogy a képviselők eldönthessék, hogy hogyan is nézzen ki az irodájuk. Természetesen egy költségvetési kereten belül. És itt nyilvánvalóan egy bizonyos plafont is meg kell szabni, de vannak már olyan bútorkoncepciók, amelyek rugalmasabbak, mint a jelenlegi. És hogyha a bútorokat lecseréljük, akkor ezt is megfelelő rugalmassággal kell kezelni. Ez egy olyan kérdés, amelyet pillanatnyilag tanulmányozunk, de abból indulok ki, hogy a 2016-os költségvetésre ez kihat majd. Önök is tudják, hogy még a régi elnökségben megszavaztunk egy stratégiát a menzák kantinok számára, olyan a helyzet, hogy itt egy monopólium van, tehát a parlamentben monopóliuma van egy cégnek, ez általában sose jó, tehát hogyha csak is egy cég működik, sokkal jobb, hogyha több van, és ahol az ember választhat. Technikai korlátozási sok is vannak, tehát eddig egy konyhánk volt, de most megpróbálunk lépésről lépésre haladni, úgy, hogy pillanatnyilag egy vállalat volt, megpróbálunk átmozdulni egy olyan helyzetre, hogy több vállalat legyen, és a végcélunk pedig az, hogy sokan legyenek. Tehát ezt egy lépésben nem lehet megoldani, hiszen eh, a konyha infrastruktúrát is át kell alakítani, de az új pályázat úgy lesz, hogy eh, ne maradjon monopólium, hanem többen eh, kapjanak lehetőséget, hogy különféle koncepciókat mutassanak be nekünk. Lépcsőzetesen szeretnék eljutni addig, hogy ezek legyenek költséghatékonyak. Már elértünk ezen a téren is haladást, azonban itt még haladnunk kell. Kommunikáció a következő téma. Tudják önök is, hogy májusban 2014-ben meg volt a European Youth Event, az Európai Ifjúság Rendezvény, több száz fiatal vett részt ezen egész Európából. A visszajelzések hihetetlenül pozitívak voltak. Nagyon hálás vagyok, hogy azok, akiknek lehetőségük van arra, hogy tartalmilag is elmondják véleményüket, megtehetik ezt a szakbizottságokban. Számos szakbizottság meghívta itt a részvevőket, hogy, hogy mit láttatok, milyen elképzeléseitek vannak, ez nagyon jó. Az elnökség pedig elhatározta, hogy 2016-ban megismétli ezt a rendezvényt Strasbourgban, tehát ezt is be kell terveznünk. Az Európai Történelem Háza abból indulok ki, hogy az építkezések, tehát a vegytiszta építkezést lezárják a nyáron, a nyári szünet alatt, valószínűleg szeptemberben a külső homlokzatot be kell majd üvegezni, de ez nem zavarja a belső berendezést, tehát szeptembertől lesz egy évünk, hogy a kiállítást berendezzük. Tehát, hogy a külső homlokzatot megoldjuk, és hogy a kiállítást megrendezzük. Tehát 2016 nyarától szeretnénk abból kiindulni, hogy megnyílik a kiállítás. Természetesen a 2016-os költségvetésben más költségek is lesznek, tehát nem építkezési költségek, hanem a kiállítás installációs költségei, illetve kiállítási tárgyak beszerzéséről van szó. Természetesen itt is van mozgásterünk, akkor főleg, hogyha bizonyos tárgyak a mi tulajdonunkban vannak. Az elnök új parlamenti logót szeretne bevezetni, hogy jobban visszatükrözze az elektronikus kommunikáció aktualitását, ezt saját házunkban fejlesztettük ki, a Európai Unió publikációs irodájával együtt, tehát viszonylag alacsonyak voltak a költségek, de mégis meg voltak győződve az elnökség tagjai, hogy sokkal többet tehetünk itt a saját eszközeinkkel, mint ezt gyakran hisszük. Ezt a logót lépcsőzetesen vezetjük be, hogy ne legyenek szükséges költségek, tehát levél, papír, és így tovább. Tehát itt a sajtókonferenciák tekintetében is szeretnénk egységesen megjelenni. Ezután abból indulok ki, hogy 2016-ban megnyílik az új biztonságosabb látogatóközpont, de pillanatnyilag az a helyzet, hogy megjönnek a buszok a látogatócsoportokkal, és a látogatócsoportokat csoportokat pedig szabadon engedik az esőbe ez ne legyen így. A buszoknak az átriummal szemben lesz lehetőségük megállniuk, tehát a parlamentáriummal szemben. Itt van egy bizonyos alapellátás is, és 2016-ban ez is lezárul. És 2016-ra az Európai Történelem házának Akkor lesz egy integrált látogatói körséta, tehát főleg olyanokra gondolok, akik nehezen mozognak. Idősek, kisgyerekek, családok, nagycsaládok. Tehát összesen megfelelő kapcsolatot kell létrehozni a parlamentárium és az Európai Történelem Háza között. Tehát azt szeretnénk, hogyha mindenhova mennének a látogatók és akik ezt az utat megtették, megállapították, hogy nagyon meredek lépcső van. Ez sok ember számára nem probléma, de sok ember számára probléma. És akiknek probléma, azoknak megoldást kell találnunk. Hogy ne veszítsen egyik létesítmény se a vonzerejéből. Ezt elő kell még készíteni, de itt még nincsen részletes elnökségi döntés. Szakértők az elkövetkezendő években itt is sok minden lesz, ahogy a múltban is elég sokat tettük, tehát a policy departmentek megnövekedtek, és 2013 óta van egy új tudományos szolgálatunk, itt főleg egyéni képviselőket segít ez a szolgálat, hogyha a parlament tényleg egyenrangú jogalkotó akar lenni, akkor szükségünk van a 28 tagállam minisztériumainak szakértelmére is. Azonban itt van egy probléma, és néhány területen ez növekszik. Véleményem szerint nem vagyunk megfelelően felkészülve. Ez a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok témája. Tehát például a gazdasági bizottság részéről, hiszen itt egy törvényalkotási lavina volt. Tehát körülbelül 400 ilyen aktus volt, plusz végrehajtási aktus. Tehát a delegált aktusok az jogalkotás képviselnek. Itt a parlamentnek megvan az a joga, hogy azt mondja, hogy nem. Tehát a parlament felelősséget vesz át, amennyiben ezek hatályba lépnek. Meg kell adnunk önmagunknak a lehetőséget, hogy megvizsgáljuk, hogy a bizottság javaslatai tényleg olyanok, amelyeket megszavazhatunk, vagy nem. Ez pedig nagyon nagy probléma lesz, tehát főleg a gazdasági bizottság tekintetében, hiszen itt van az első lavina, és most jön a másik lavina. Ez a felhatalmazáson alapul és végrehajtási jogi aktusokat érinti. Hasonló problémákkal küzdködhet majd a Környezetvédelmi Bizottság is. Itt 600 felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktus van, valamivel kevesebb, az ITRE és a TRAN bizottság helyzete. Azt javaslom majd az elnökségnek, hogy itt kis szolgálatokat hozunk létre, hogy legalábbis előkészítsük a képviselők számára az anyagokat, hogy politikai döntés hozhassanak. És azért, mert itt óriási a munkateher. Tehát nem akarjuk azt, hogy úgy legyen a jogalkotás, hogy a jogalkotók nem tudják igazából, hogy egy bizonyos anyag mit rejt magában. És egy utolsó előtti megjegyzés, a nyelvi helyzetről. Itt az elmúlt években hatékonyabbá váltunk. Szerintem kijelenthetem, hogy a lehető leghatékonyabb nyelvi szolgálatunk van az összes intézmények közül, hogy ezt tovább építsük, szükséges a technikába befektetni, tehát például a fordítás esetében, tehát mondjuk 13 nyers lefordítandó oldal túl eljutottunk addig, hogy ötöt már nem kell lefordítani, hanem ez a szöveg valahol már megvan, hiszen már lefordították. Tehát a memóriában benne van. Tehát a számítógép saját maga észleli, hogy hol van már lefordított szöveg, de 13 oldalból 5 már megvan a memóriába. Tehát technikai segítséggel enyhül a munkateher, és ezt növelhetjük, hogyha megfelelő mennyiségű forrást szánunk a technikára, és szerintem ezt tegyük meg. 1200 munkatársunk fordít, itt nagyon fontos az, hogy a munkaterhet és a költségterhet csökkentsük mindenképpen üdvözlendő ez. Voltak tárgyalások a tolmácsok és a tolmácsolási főigazgatások között, tehát a rugalmas munkaidőkről ideiglenes kompromisszum született itt a DG Inter és a tolmácsok között, és ez a rugalmasság is segíthet nekünk, hogy további költségeket megtakarítsunk és hogy garantáljuk minden nyelven továbbra is a többnyelvűséget, és hogy ezt finanszírozni tudjuk. Tehát a személy ügyekre még egy megjegyzésem. Tehát itt szeretnénk mindent digitalizálni, ez nem a legaktuálisabb állapot. Vannak még olyan egységek, ahol a múlt század 70-es éveinek szintjén mozgunk, vagy ahol még a 80-as évek szintjén mozgunk, más területek előbbre jutottak a digitalizálás tekintetében az új személyügyi főigazgatónak is szívügye ez. Átveszük majd a bizottság személyzeti nyilvántartási rendszerét, tehát itt nem lesznek járulékos költségeink. De itt mindenképpen eh, tudnunk kell, hogy miről van szó. Tehát nézzük meg, hogy az akreditált asszisztensek helyzete milyen, tehát a 1700 új szerződés született a múlt ciklus utolsó két évében, és ez azt jelenti, hogy más asszisztensek meg eltávoztak. Tehát ez egy hatalmas nagy volumen, amelyet fel kell dolgoznunk, és a modern informatika pedig mindenképpen segít nekünk. Köszönöm. Merci, Köszönöm szépen, főtitkár úr. Köszönöm a fővonalakról adott tájékoztatóját. Természetesen ön itten a Költségvetési Bizottságban van, és a Költségvetési Bizottság lehetősége attól függ, hogy mennyire tudjuk bizonyítani, hogy a közpénzekkel való gazdálkodást megfelelően tudjuk kezelni. És a parlament nyilvánvalóan egy laboratórium is a közpénzek kezelése szempontjából. Szeretném üdvözölni Vilán urat, aki alelnök, és aki a költségvetésért felel Egyébként úgy terveztük, hogy Vilan urat márciusban is fogadjuk, amikor már meg lesz a költségvetés előzetes változata. Köszönöm szépen, főtitkár úr, és akkor, hogyha megengedi, akkor kérdezgetni szeretnénk. Első hozzászóló Manka úr. Ďakujem, pán predseda. Eh, pán generálni szekretár, visztje mi... elnök úr, főtitkár úr, emlékszem öt évvel ezelőtt, amikor európai parlamentben költségvetési jelentés készítő voltam. Komoly terveik voltak a már akkor a biztonsági szolgálat vonatkozásában, és aztán ezt teljesen át alakították volna, hogy egy külön főigazgatóság legyen. Az lett volna jó, hogyha ez már meg lenne. Én akkor adtam ehhez ötleteket és feladatokat, hogy miket kellene megcsinálni. Jogi igazgatóság is részt vett benne, illetve hogy hogyan kellene. Én emlékszem, hogy mi az minden történt az elmúlt öt évben, de ön tudja, hogy mi lett ennek a új főigazgatóság létrehozásának az eredménye? Ön itt említette, felvázolta, hogy mi lenne a jövőre a stratégia, 3%-os növekedés, természetesen attól is függ, hogy milyen projektjeink vannak, amikről még vitáznunk kell, és eh, említette egy csomó olyan területet is, ahol még további sporolásokra lenne lehetőség. Nyilván emlékszik arra is, hogy a múltban, amikor különböző értékeléseket végeztünk, akkor meg azt is, rá is rájöttünk, hogy jobb, hogyha a parlament az épületeknek tulajdonosa, nem pedig bérlője. Mert sokkal jobb, hogyha valaki tulajdonos, mint hogyha bérlő. Amíg csak egyetlen épület forrásunk volt, Addig volt kockázat, és esetleg az árak túlzottan felmennek. De most különböző szolgáltatók vannak, akik segítenek abban, hogy a költségeket leszorítsuk. Szerintem ezt az épületpolitikában is alkalmaznunk kellene. Az európai választások során 409 parlamenti képviselő nyugdíjba ment, vagy nem választották őket újra, és az e említette, hogy ez ennek következtében megtakarítás 1,8 millió euró, amire 2016-ban nem lesz szükség, és ez egy bizonyos tartalékot ad számunkra, ezt a pénzt másokra, másra költhetjük. Ahogy már a múltban is elmondtam, januárban a képviselők 1500 körüli kérdést tettek fel a bizottságnak, és egy 1,2 milliós euróról van szó, szóval csak, csak januárra vonatkozóan. Esetleg meg tudnám mondanunk, hogy ebből az 1,2-1,2 e, e, millióból mennyi az, ami a parlamentet terhel, és mennyi az, ami a bizottságot. Nekem az az érzésem, hogy néha a e, tagok csak azért kérdeznek, hogy az ő kérdés számuk jobb legyen, és a táblázatokban jobb helyen jelenjenek meg mert ugye erre kapnak kártyás kérdésekre, egyebekre, és nem lenne szabad, hogy csak azért kérdezzünk, hogy a saját profilunk jobb legyen, tehát a saját magunkról kialakított kép. Természetesen kérdezni kell a bizottságtól is, de hogyha a kérdést nem tesszük fel az internetre, akkor ezzel nagyon sok pénzt meg is lehetne takarítani. De tudja azt, hogy ebből mennyit fizet a bizottság, és mennyi költséget jelent ez a parlament számára. Legutóbb arról is volt szó, hogy ez a parlament kép, kénytelen minden módosító indítványt lefordítani mindegyik hivatalos szakbizottsági nyelvre. Egyes esetekben a fordítások nem készülnek el időre, van, amikor a módosítók végül is csak egy nyelven vannak meg és amikor már szavaztunk, még amit elutasítottunk, azokat a módosítókat is lefordítják más nyelvre. Értelmetlen erre nem lenne szükség. Ezt már bizonyítottuk a jelentés készítővel, hogy több milliót lehetne ezáltal megtakarítani. Ez a harmadik ciklusom az Európai Parlamentben és csak egyet, egyszer vizsgáltam meg a jegyzőkönyvek verbatimban szereplő anyagát. Olyan a kollégák ténylegesen elolvassák a verbatimot? E, talán egy százalék. Elég lenne, hogyha elektronikus formában lenne ez meg, és ha valaki feltétlenül akar papír példányt, tehát akkor ezt megkaphatja de általában én ezeket azonnal a szemétkosárba ö, szoktam dobálni. De hát ez felesleges kiadás. Tehát ennyit mondhatnék a papírról. A papír területén nagyon sokat lehetne tenni az EMAS segítségével, hogy kevesebb papírt használjunk. Van egy napi rendtervezetem, egy plenáris tervezetem négy napra, teljes rend, egy végleges rend, ez rengeteg papír, rengeteg olvasnivaló, ez, és ez rengeteg energiát igényel előállítási oldalon is. Ezt érdemes lenne talán végig gondolni. Folytathatnánk a, azt a gyakorlatot, hogy befagyasszuk a jutatásait a képviselőknek. Ez is egy, ezt természetesen nekünk magunknak, tagoknak kell eldöntenünk. Az infláció is segíthet önöknek. A legutóbbi előrejelzések szerint a jövő évben az euróvezetben 1,1% lesz az inflációs ráta, ez is segített a költségek leszorításában. Köszönöm mindazt a munkát, amit elvégezett, és köszönöm mindazt, amit az elmúlt öt évben elért, és nagyon remélem, hogy még többet is el tudunk érni együtt az elkövetkezendő években. Tegnap kaptam egy tájékoztatót a parlamenti könyvtárból 2017-ig, már, értve már 2017-ben már javasoltuk a kezelést a, a parlamentben. Szerintem ezt önök megvalósították. Most a tagok nagyon gyorsan jutnak információhoz. Feladat, ez egy kérdés, és három órán belül megvan a válasz. Ez valami csodálatos, ez lehetőség a kollégáknak, hogy ö, ténylegesen lássák, hogy mik vannak, és kapnak ö, azonnal ö, tájékoztatást arra, hogy milyen információk váltak hozzáférhető, és minden dokumentum elérhető. Ehhez gratulálni szeretnék főtitkár úr, és mindahhoz, amit elértek eddig, remélem, hogy ez a jövőben is így lesz. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Döpré úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a főtitkárnak is. Elnézést kell, hogy kérjek, mert néhány perc múlva kénytelen vagyok elmenni, 12.30 kör van egy kötelezettségem, és nem érkezhetek későn. Annyit szeretnék mondani a főtitkár úrnak, hogy nagyon nagyra értékeltem a tájékoztatóját, mert világos volt, jól strukturált és nagyon ügyesen megfogalmazott. Ami a prioritásokat illeti, főtitkár úr, már volt alkalmunk erről beszélni, én úgy gondolom, hogy sokan egyetértünk a legfontosabb prioritásokban, amit ő, amiket ön felvál, felvázolt. Biztonságban mindenki egyetért, az épületek biztonsága, az épületekbe való bejutás biztonsága, és a külső biztonság, ami a tagállamokkal folytatott tárgyalásoktól függ, csak bátoríthatjuk önt e területen. Említette a számítástechnikát is. Szeretném felvetni azt is, hogy sok, fölhívták a figyelmemet, hogy a kiberbiztonság szempontjából a parlament hát nem igazán profi módon kezeli a biztonságot, itt már voltak korábbi auditálások, és komoly módosításokra lenne szükség. Egyetértek, hogyha a megerősítjük a kiberbiztonságot is, akkor ez is fontos. Van itt egy előzetes konszenzus a tagok között, mert én már egyszer előzőleg elmondtam a munkatervemnek a fővonalait, tehát meg kell erősíteni a szakbizottságoknak azt a lehetőségét, hogy ellenőrzést végezzenek. Ön pedig erre tett konkrét javaslatokat, volt már erről alkalmunk beszélgetni. Szerintem ez az egyik prioritás, amit ön meg is jegyzett, hogy az administratív kapacitásokat megerősíteni úgy, hogy a képviselők az európai jogalkalmazást jobban tudják ellenőrizni. Üdvözlöm azt is, amit mondott ön a jobb munkakörülményekről a képviselők vonatkozásában. Azt hiszem, hogy azok, akik még mindig arra ítéltettek, hogy a kis picike irodájukban és az asszisztens irodájában dolgozzanak, azok nem tudnak igazán hatékonyan dolgozni, mert tisztességes körülmények között látogatókat nem tudnak fogadni, de még egy munkaértekezletet sem tudnak megtartani a munkatársakkal. Tehát ezt értem. Én a 300 proletárok közé tartozom, akik még mindig két picike lyukban kénytelenek dolgozni. Úgy gondolom, hogy a másik ötlete, hogy különböző modulálható butorzat legyen, ami persze az egyenlőséget tiszteletben tartja, szerintem ugyancsak nagyon jó. Nem szeretnék ma állást foglalni azzal az 2,9 és 3 os emelésről. Miért? Mert a globális költségvetési költségek emelése az nyilvánvalóan a további igényektől, szükségektől, indexációtól függ, mínusz a megtakarítás, amiben meg tudunk állapodni. Ön is említette, hogy még van, ahol lehet lehet lényeges spórolásokat elérni. Tehát nem szeretnék abban állásfoglalni, hogy 2,9 vagy 3 százalék legyen. Ez nem az én asztalom jelenleg, és szerintem nem szabad ilyen gyorsan előre szaladni. Lesz egy nagyon kínos probléma, ezt már most meg kell említeni, ez pedig a titkársági juttatások végeztem, majd átadom a bizottságnak, bizonyos ellenőrzést végeztem, hogy hogyan is történnek ezek a titkársági költségtérítések, és a meglepő eredmény az volt, hogy egyes kollégák és bizonyos frakcióknál ez el, ez, ez magasabb, vannak akik helyi ö, asszisztensbe ö, fektetnek, és akreditált asszisztensbe nem ruháznak. Ez azt jelenti, hogy a parlamenten belül nincsen állandó munkatárs, aki előseg, elő, elvégzi a munkájuk előkészítését, amiért őket ö, tulajdonképpen megválasztották tehát a titkársági térítések emelése egy fontos kérdés, és majd a büróval azt kérném, hogy finomabb, kifinomultabb szabályokat határozzanak meg. Nincs ellen véleményem, hogyha azt mondják, hogy az akreditált asszisztenseknek adnak egy emelést, amiben meg tudunk egyezni, de amikor azt veszem, hogy az olyan asszisztensekkel, akikkel megtakarítást érnek, és egy számokat egyébként megadhatom, akkor felvetődik, hogy hát hol ennek a vége, mit akarunk meddig fogunk elmenni. Aránytalan, globálisan ez egy olyan aránytalanság, amit elfogadhatatlannak eh, látok. Egy a közvélemény szempontjából is szerintem számok alapján nagyon kényes helyzetbe kerülhetünk. Akreditált asszisztens és helyi asszisztens, országonként, frakciónként, mindenféle szabályok szerint. Én nem akarom ezt nyilvánosságra hozni, de egy komoly vitát szeretnék erről a kérdésről, mert egyszerűen csak megnövelni a titkársági juttatást azért, hogy ezt a logikát vigyük tovább, azt mondom, hogy nem, azt nem állítom, hogy meg tudom nyerni ezt a csatát, de legalábbis küzdeni fogok. Köszönöm szépen, elnök úr, és elnézést! Köszönöm szépen, el, Döpré úr. Természetesen meg akartam a szót adni önnek még a konklúziók előtt, de értem, hogy el kell mennie. Na most, ha kevés idő keret miatt, kérem, hogy mindenki két percben szóljon csak hozzá. Terán úré a szó. Thank you, I would definitely do it. Köszönöm. Biztos, hogy kész leszek két percen belül. Köszönöm vele úr, hogy tájékoztatott minket. A parlamenti költségvetésről kettő kérdésem lenne, és egy javaslatom kérdés formájában. Először is, kivel tudok együttműködni a titkárságon belül, hogy igazából szoftverügyben előbbre jussak, és ne legyen olyan drága, hiszen Bill Gates-et fizetjük. Nagyon rendes ember, támogatja az afrikai éhezőket, de hogyha esetleg valakivel együttműködhetek, nyílt, nyitott szoftverek tekintetében nagyon örülnék, hiszen az megkönnyíteni a munkánkat. Másodszorban az eljárási ügy, el tudja nekem pontosan mondani, hogy a bűró dönt az ideiglenes számokról, és van egy olyan lehetőség, hogy ez a költségvetési szakbizottság megváltoztatja azt? Vagy többé-kevésbé a bűró döntés kész. Végezetül pedig a nyelvi téma. Említette, hogy jó megoldásunk van kövezzem meg, ha nincs igazam most. Véleményem szerint szerintem a szerződést is meg lehetne változtatni, hogy ebben a parlamentben legyen meg az összes, öt, az összes nyelv, és legyen francia, angol, német, lengyel és spanyol, mint munka nyelv. Spanyol fontos, ma Amerika következő hivatalos nyelve is lesz. Tehát amennyiben néhányan a választók kerületükben eléggé buták ahhoz, hogy olyan embert válaszol meg, aki ezekből egyet sem beszél, akkor vásárolhatunk egy asszisztens, aki majd fordít neki. Hát ez rengeteg pénz. Spórolását jelentheti. De most a két percem lejárt, köszönöm. Holmájer asszony? Köszönöm szépen, elnök úr. Először is üdvözlöm ezeket az elgondolásokat, hogy biztonságosabbak legyenek a beengedő kapuk, hiszen a jelenlegi helyzet nem igazán jó. Hát igazából ezek a forgóajtók nem igazán felelnek meg a technika modern állapotának. Tehát amikor 3 9 kor be akarnak jönni az asszisztensek, akkor ott a forgóajtó előtt sorba kell állniuk. Tehát szerintem ezeket az ajtókat akkor hozták létre, amikor még nem számoltak ilyen nagyságrendekkel. Tehát ma a biztonság tekintetében és a technika tekintetében is javítani kell ezeket a dolgokat. És ebben az összefüggésben felvetettem volna egy kérdést, tehát hogy a többi parlament esetében hogyan oldják ezt meg, hiszen vannak parlamenti rendszerek, vannak olyan parlamentek, ahol modernek a rendszerek, vannak olyanok, ahol elavultak, de vannak modern parlamenti biztonsági rendszerek, amelyek átláthatóak és mégis tökéletesen biztonságosak. Tehát, hogy úgy átláthatóak, és mégsem tudnak betörni olyanok, akik nem valók az épületbe, és nem veszélyeztetik az embereket. Tehát, hogyha tényleg lenne egyszer egy támadás, akkor valószínűleg egy ilyen támadást kívülről nem lehetne csak, csak kívülről elhárítani. Hát minél bizonytalanabb egy épület, annál vonzóbb a támadók számára. És igazából, hogyha kívül belül van védelem, az mindenki számára biztonságosabb. Még egy kérésem lenne, hogyha PHS épületet átépítik, akkor vegyék figyelembe, hogy ma már vannak modern vízmenedzsment eszközök. Hát ma tonna számra hordjuk magunkkal az ivóvizet azért, mert a csapból nem tudunk inni. És igazából a saját irányelveinknek is ellentmond az, hogy milyen víz van itt a parlamentben. Vannak modern vízkezelési rendszerek, és hogyha átépítjük a parlamentet, akkor egy, ne verjük szét a vízvezetéket, kettő, ne alkalmazzunk olyan anyagokat a vízbe, amely ihatatlaná teszi, hiszen a víz az egy alapvető kincs. A menza kantén kérdése, tehát egy ember, a szó foglalkozik az étkeztetéssel, de van még egy pozitívum, tehát a PHS-ben fönt, igazából nem hű, tehát nincsen saját konyhája az épületnek, tehát valahonnan odaszállítják az ennivalót, tehát igazából ezt nem lehet egy modern épület sztenderdjével összeegyeztetni, hiszen itt tízezer, tízezreket kell ellátni. Vedi. Köszönöm szépen, úr. Vali úr jön. Köszönöm, Presidente, farò velocissimo, perché vedo che i tempi sono stretti. Köszönöm. Köszönöm, nincs már sok időnk. Egy meggondolásomat szeretnék megosztani önökkel. Tehát a 3%-os költségvetési növekedés, hát ez túlzás defláció van pillanatnyilag, nem infláció, és számos tagállamban pedig a nyugdíjak inflációhoz történő illesztését is most jegeli, mert nincsen infláció. Tehát pillanatnyilag szerintem ez a 3%-os emelés túlzás. Számos európai országban ez mondjuk nem lenne indokolt. Egy dolgot nem értettem a kiadásoknál, tehát is szólt a választási kampányokról, és így tovább, tehát ezt igazából nem fogtam fel, hogyha még itt eh, néhány információt kaphatnék. Tehát különféle frakciók szeretnék megemelni az asszisztensekre jutó költségeket. Igen, tudom, hogy nagy a felelősségünk, de szerintem azért legyünk valahol példaképek is az intézmények között. Új vagyok itt, de van egy bizonyos kompenzáció, amely nem túl átlátható, tehát az utazási költségek, esetleg az utazási költségek esetében lehetne valamit tenni, esetleg megállapodhatnánk a légitársaságokkal, hiszen elég gyakran látom, hogy óriási költségek keletkeznek a utazásoknál. És hogyha látom, hogy a kollégáimnak mennyit kell elkölteni, hogy jegyeket vegyenek nekem, hát az óriási. Esetleg itt is lehetne csökkenteni a költségeket. Tehát én nagyon szívesen repülök ikonomival, tehát hogyha ez megoldás, vagy ez csökkenteti a költségeket, és meg is kérném a kollégákat, hogyha ha nem muszáj, ne repüljenek bizniszel, hiszen ez is a biztonság kérdése lehet. De azt tudom, hogy ezért a francia hatóságok felelősek. Franciaországban itt meg a belgák. Tehát a parlamentben itt esetleg a parlament bevételt is jelent a vendéglátó ország számára. Tehát elképzelhetőnek tartom, hogy Belgium bizonyos költségeket átvállal, hiszen a belga nemzetgazdaságot is támogatjuk. Egy másik megjegyzés. Elképzelhető, hogy hatékonyabban lehetne mondjuk a vízgazdálkodással is, hogyha kevesebb műanyag üvegünk lenne. A történelem háza 30 millió euró összköltség plusz adminisztráció. Mennyibe fog összesen kerülni évente? hiszen úgy gondolom, hogy a polgárok nem becsülik ezt eléggé. Rubik úr. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a főtitkárnak a nyilatkozatát. Szükséges a rugalmasság a parlamentben. Hát vannak olyan képviselők, akik nagyon sokan, nagyon sokat dolgoznak, akik nem szégyelik a fáradtságot, és azért megvan az ellentéte is. Éppen ezért nagyon-nagyon különböző a képviselői profil. Nagyon sokan sokat dolgoznak, viszont vannak, akik kevesebbet dolgoznak, és vannak olyanok, akik eh, nagyon eh, komolyan veszik a munkájukat. És eh, a titkársági pótlék eddig úgy volt, hogy a képviselő eldönti, hogy hány emberre van szüksége, és hogy hogyan tudja a munkáját a legjobban elvégezni. Tehát a parlament itt szerintem nagyon sok pénzt takaríthat meg, akkor is, hogyha mondjuk nem megfelelő képzettségű embereket alkalmaz. Éppen ezért eh, nagyon fontos a rugalmas koncepció, és mindenképpen felső határokat is meg kell szabni, hogy eh, itt a képviselőknek megfelelő képzettségű asszisztenség munkatársai legyenek. Tehát mondjuk itt nem azt mondom, hogy egy na, hogy nagyon képzett embereket, de hogyha mondjuk valaki egy volt pénzügyminiszter szeretne alkalmazni, akkor arra azért pénzt is kell szánni. Természetesen minnyáján megvannak a készülékeink, a kütyűink, száz százalékig azonosíthatók vagyunk ezekkel a készülékekkel, tehát szerintem a kommunikációban megoldható ez. Az Ausztrál parlamentben például átmennek, és hogyha átmegy valaki, egy képviselő, akkor azonnal egy ilyen pop-up megjelenik, egy előróló ablak, hogy ide tartozik, vagy nem ide tartozik, és ott rögtön tudja a biztonsági szolgálat, hogy az ember ide tartozik vagy nem, és ez vonatkozik a lobbistákra, mindenkire, aki bejár az épületbe. Úgy gondolom, hogy az úti költségek elszámolásánál is eh, lehetne egyszerűsíteni, hiszen néhány nappal ezelőtt valaki megint kapott valamit a tavalyról, tehát amikor megnyílt itt az ülés, tehát ez nem lehet, hogy egy ellenőrzés egy évig tartson, vagy mondjuk nem egy évig, de igazából az ellenőrzésnek a idő hatékonynak kell lenni. És azt hiszem, hogy itt az auditokat is az időhöz kell illeszteni. Tehát az utazások tekintetében szerintem nagyon fontos, hogy hiszen a képviselők nemzetközileg is utaznak, megnézik, hogy mi hol alkalmazható, tehát mindenkinek legyen meg az a joga, hogy legalább egy munkatársat vihesse magával. Merci. Madame Gardiazabal. Zabal. Nagyon szépen köszönöm, Gardia Zabal asszonyi a szó. Gracias, presidente. Solo dos preguntas, porque estamos ya casi fuera. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Kettő kérdésem lenne, mert már így is túléptük az időkeretünket. arról esett szó, hogy kis struktúrák alakuljanak ki, vagy alakultak ki adott esetben a delegált aktusoknak a keretében, illetve a képviselőknek a dokumentációval való ellátásának a fokozásáról beszélt főtitkár úr. Hogyan fog ez kifejeződni személyállományban? Miközben ugye csökkentenünk is kell a személyállomány létszámát, mint a többi intézménynél is ez megadatik kötelezettségként, tehát ugyanakkor tudjuk azt, hogy jelentős, hosszú listák, várakozási listák vannak, és hát sok saját kezdeményezési törekvés is volt e témában. Elnök, köszönöm szépen, Geyer úré a szó, ő az utolsó hozzászóló. Ganz kurz. Rövid leszek. 3 százalék. Hú, hát szerintem ez túl nagy korty. Akik itt Belgiumban sok időt töltenek, azt tudják, azok tudják, hogy a költségek milyenek Belgiumban. Tehát itt rendszeresen emelkednek például a villamos áram árai, tehát indexeltek az árak, tehát Belgiumban mekkora lesz ez az emelkedés. Másik megjegyzés is hasonló, Paul Rübich úr elképzeléséhez. Tehát, hogyha ez igaz, hogy vannak olyan képviselők, akik nulla asszisztenst alkalmaznak itt, de 40 asszisztensük van otthon akkor az illegális pártfinanszárizás. Tehát nem tudom elképzelni, hogy vannak olyan emberek, akik itt mindent egyedül csinálnak, és otthon 40 embere van szükségük, hogy elmondják a válaszoknak, hogy itt mit csinálnak 40 otthoni emberrel. A jogalapok pedig néha kötelezik is a képviselőket, hogy itt legyen asszisztensük, hiszen hogyha ezt nem teszik, akkor igazából nem jár nekik az összes asszisztensi pénz. Köszönöm szépen, Geyer úr. Főtitkár úr számos kérdést, illetve észrevételt hallhatott, amennyiben nagyon tömör lenne a válasza, akkor azt mondanám, hogy hát ez kiváló. Köszönöm szépen akkor. Mm, igyekszem, de nagyon sok kérdést kaptam, nem lesz egyszerű. Először is Manka úr kérdése, hogy eh, az illó audit eredménye hogyan nézett ki? Az eredmény az volt, hogy sokkal többet kell tennünk a karbantartás tekintetében, tehát hogy karbantartsuk az épületet, szerencsére ez sikerült is végrehajtani. Hogyha nem sikerült volna végrehajtani, akkor nem vettük volna észre, hogy a plenáris teteje éppen be akart omlani, és ennek azért eléggé katasztrofális következményei lettek volna. Tehát az elmúlt év, öt évben sikerült egy átmenetet létrehozni egy olyan helyzettől, hogy csak új épületeink volt, és, és most csak öreg épületeink vannak, tehát valahol kell egy átmenet, és erre vonatkozik például a renoválás. Tehát költségek, vannak részben nagyon jelentős épületprojektjeink, és eddig sikerült mindent a költségeken belül tartani. Ide vonatkozik a luxemburgi Konrad Adenauer épület is, és valószínűleg ez nemzetközi összehasonlításban is elég ritkán fordul elő, hogy ilyen nagy projektek tartják magukat a költségekhez. Mindenképpen óvatosnak kell lennünk, de azért eh, azt látjuk, hogy itt azért eh, mégiscsak eh, profi módon is tudják ezeket a dolgokat kezelni. A takarékosságra is rákérdezett az elmúlt években. Kijelentettük, hogy az a stratégiánk, hogy biztonságosan, innovatívan. Tehát úgy szeretnénk újítani, hogy takarékosak is maradjunk. Tehát nézzük meg, hogy a régi dolgok hogy működnek, annak érdekében, hogy újakat is tudjunk alkalmazni. Tehát négy pozitív prioritásunk volt, és néhány negatív, és Ezekkel foglalkoztunk az elmúlt években, és já, mozgásteret hoztunk létre. És ezt a jövőben is így kell tennünk. Köszönet szeretnék mondani azért, hogy a Költségvetési Bizottság mindig segített minket, tehát hogyha épületeket vásároltunk, akkor eh, itt lehetővé tették számunkra azt, hogy idő előtt kifizessük, hogy ne kelljen kamatot fizetni. Tehát például 50 millió, amit korábban kifizethetünk, az körülbelül 16 milliónyi kamatot takarít meg nekünk. És én nagyon hálás lennék, hogyha a Konrad Adenauer épület finanszírozását is így tudnánk megoldani, hiszen ez nekünk közép és hosszú távon tehermentesítés jelent. Itt a képviselők pontos költségeit nem ismerem, de nagyon különböző költségek vannak, hiszen vannak, akik rengeteg kérdést tesznek fel, és itt ez az Európai Bizottság költsége, de miénk is. Aztán a módosítók fordítására is rákérdezett az elmúlt költségvetési eljárásban. Abban állapodtunk meg, hogy a, a szakbizottsági szinten csak is a szakbizottság részvevőinek a nyelvére fordítjuk le a módosítókat. Ezzel már nagyon sokat megtakarítunk. Tehát olyan nyelvekre történik majd a fordítás, hogy mindenki a bizottságban megértse. És igazából ez az igény szerinti munka nagyon fontos, hiszen volt egy olyan tapasztalatunk, hogy a plenáris protokolljánál, amelyet automatikusan minden nyelvre fordítottak, nagyon sokat tudtunk megtakarítani, 10 millió eurót évente. És igazából még egy képviselő sem panaszkodott. Legalábbis nem tudok róla, hogy panaszkodtak volna. A szakbizottsági jegyzőkönyveket nem kell automatikusan kinyomtatni, hanem elég elektronikusan, és ez is egy olyan szabály, amely érvényes az egész parlamentre. Az elmúlt tíz évben már 50%-kal csökkentettük a papír felhasználást, de szerintem egy 10%-os csökkentés még lehetséges. Depré úr mondta, hogy egyetért a biztonsági elképzelésekkel, de hogy a cyberbiztonság tekintetében jobbnak kell lennünk, ez igaz. Tehát jobbnak kell lenni a cyberbiztonságnak, de nem egyszerű hogyha mindenhol mobil kommunikáció van. Tehát mobil kommunikáció van, különféle mobil készülékek, akkor el kell gondolkozni. De fontos, hogy javítunk, és hogy befektetünk. Köszönöm a támogatást, hogy a bizottságokat jobban el kell látnunk, úgy, hogy jobbak a munkakörülmények, és a képviselőknek is, hogy jobbak a munkakörülmények. Tehát 300 képviselő plusz iroda helyiséget kap, ezt említettük. És nagyon fontos a irodák új bebútorozása. Tehát, hogyha már 20 évesek a bútorok. Értettem ezt a szabályt is, hogy a helyi asszisztensek helyzete milyen legyen. Szerintem itt is pontosan meg kell néznünk a számokat, tényeket. Pillanatnyilag nagyon rugalmasak vagyunk, talán egy kicsit túl rugalmasak is vagyunk, tehát mindenképpen részleteiben is meg kell vizsgálni. Tarant úr szólt a, a nyitott szoftverekről, már nagy mértékben open szoftverre hagyatkozunk, a informatikai főigazgató Viella úr felelős ezért, ő folytatja ezeket a tárgyalásokat, és az önrendelkezésére is áll. A költségvetési eljárás az elnökség először is iránymutatókról dönt, benyújt egy tervezetet, március, 10, március 9-én, utána beszélünk a Költségvetési Bizottsággal, és tavaly mindig sikerült megállapodni egy közös eredményben. Tehát ez a, egy olyan kompromisszumban, amelyet vállalhat az elnökség, és vállalhat a Költségvetési Bizottság is. Ez így mind a két fél számára megfelelő. Nagyon lényeges az, hogy itt az alapvető projekteket finanszírozni tudjuk. Tehát a, a nyelvek, meg a szerződés módosítása, a szerződések alapján dolgozunk, és jelen szerződések értelmében megpróbáljuk a nyelvi szolgálatot hatékonyan működtetni, hogy garantáljuk a multilingvalizmust. Hát a forgóajtókról beszélt Holmeier asszony, ezeket a következő hónapokban lecserélik, ezek már előregettek, tehát ez nem a technika legújabb színvonala az ajtók tekintetében nem várjuk meg 2016-ot, az ajtóknál csere lesz, és már meg is volt egy pályázat. A biztonság új kialakításánál a technika azon állapotát vesszük figyelembe, amely az Európai Külügyi Szolgálatnál megvan. Az Európai Külügyi Szolgálatnál az Európai Külügyi Szolgálat az utolsó intézmény, amelyet létrehoztak, és ott a legmodernebb biztonsági technológia van, ez lesz az orientációs alapunk. És szerintem így haladó technikánk lesz. Tehát igazából az, hogy ki milyen bejáratot használ, ez is egy kérdés, de nagyon nehéz kérdés, hogy ki milyen bejáratot használhat renováció, a PHS épület, a modern vízgazdálkodás, több konyha. Igen, de elgondolkozunk azon is, hogy a PHS épület ugyanúgy nézzen ki, mint most, vagy pedig eh, átalakítsuk olyan, és kibővítsük olyan lehetőségekkel, amelyek eh, nekünk mondjuk hiányoznak, és még nincsenek meg. Tehát ez nagyon fontos a szakbizottsági helységeknél, vagy olyan helységeknél, ahol trilógusok vannak, ezen a téren még nincs megfelelő elképzelés. Valli úr itt 3%-ról szólt. Természetesen van egy költségnövekedés, főleg a személyzet területén. Itt van egy előre meneteli rendszer, ez ami pedig kiadási növekedéseket is jelent, és megvannak a kiadásaink, a szerződések által rögzített indexálások értelmében, és ezeket is figyelembe kell venni. Tehát a választási költségek 2016-ban nem jelentkeznek, amit itt el akartam mondani, az az, hogy nincs választási költség, kampányköltség 2016-ban, éppen ezért más beruházásokra kerülhet sor. A titkársági pótlék, politikai döntés, de a különféle források igénybevétele a képviselők tanácsadása értelmében nagyon fontos, hiszen nagyon specializált a jogalkotás, és nem szabad, hogy a lobbiktól függjünk. Ez is az igazsághoz tartozik, hiszen a lobbiknak megvan a nagyon konkrét tanácsadási érdekük, de szerintem jobb lenne, hogyha a parlamenti tanácsadó szolgálat erősebb lenne a belgiumi biztonság, tehát nyilván ott is szerepet játszik a belga állam felelőssége, és a belga állam is egyre inkább elfogadja ezt. Legalábbis az elmúlt hetek során világos jelzéseket kaptunk ebből az irányból. Az Európai Történelemháza van egy megállapodás a Költségvetési Bizottsággal, és pedig 2012-ből a befektetési költségekről, illetve a folyóköltségekről a folyóköltségeket mai árban 12,5 millió euróban rögzítették, ehhez tartjuk magunkat, de nagyon fontos azt is látnunk, hogy időközben a parlamentáriumban olyan tömegek vannak, hogy elértük a kapacitások határait. Tehát nem luxusról van szó, hanem már több mint egy millió látogatónk volt. Annyi látogató jön, hogy időközben kár, például az iskolai osztályoknak, akik ott szerepjátékot játszanak. Tehát korábban, tehát az volt, hogy négyből három igényt vissza kellett utasítanunk. Tehát szerintem itt a megfelelő ideje, hogy ezt átalakítsuk. Rübig úr, a plafon a jövedelem, illetve a fizetés esetében, tehát szerintem ezt már sikerült végrehajtani, ezt megtárgyaltuk az egyik vagy a másik képviselővel, modern technológia lehetősége, biztonság, tehát az asszisztensek is utazhatnak. Guardia Szabállasszony a delegált jogi aktusokra kérdezett rá, betartjuk a személyzet leépítését, minden évben egy százalékot a 2012-es organigram értelmében leépítünk, tehát egy százalékos leépítés van évente, de ez nem azt jelenti, hogy a költségvetési hatóságnak nincsen lehetősége ilyen esetekben további státuszokat létrehozni. Ezt a korábbi költségvetésekben is így tettük, tehát főleg az informatika területén, ahol beszerveztünk bizonyos tevékenységeket, tehát ez a lehetőség megvan, és óvatosnak kell lennünk, és ezeket a lehetőségeket szeretnénk ki is használni. A biztonság területén is. Feltett egy kérdést. A óvoda tekintetében körülbelül még 50-en vannak a várólistán, tehát szeretnénk kiépíteni az óvodai férőhelyeket. Gájer úr is feltette kérdést, hogy az indexálás alapja hol van. Tehát itt különféle személyzeti karrier létráról van szükség, van szó, attól függetlenül, hogy a költségeink főleg Brüsszelben és Luxemburgban jelentkeznek, tehát nagyon erős a költség nyomás az Európai Unió déli részéről. Az itt nem annyira jellemző. Az elnök megkért, hogy rövid legyek, összefoglalom, sajnos ez nem sikerült, de legalábbis igyekeztem. No, mais parfaitement clair, monsieur. Ugyanakkor teljesen világos volt. Nagyon szépen köszönöm, főtitkár úr, mindezen válaszokat és pontosításokat. És kérem, ha személyesen fogalmazhatok, hogy legyen példaszerű az Európai Parlamentnek a fellépése a közpénzek felhasználásában, és ugyanazt, amit kérünk az Európai Parlament nevében, ugye nemzeti parlamentek a nemzeti parlamentek illetve az állampolgároktól ugyanezt nekünk is példásra kell betartanunk. Ha nincsenek egyéb kérdések, akkor köszönöm szépen, nagyszerű, hogy nincsenek kérdések, és köszönök mindenkit, köszönöm mindenkinek a részvételét, a legközelebbi ülésünkre február, illetve március 16-án kerül sor. Március 16-án felekeztem az ülésünket.